Köszönöm szépen. Akkor kezdenénk a munkát. Jó napot kívánok. Kezdenénk az első napi rendi ponttal. Ez nem más, mint a szavazás. Arról szavazunk, hogy a bizottságnak bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabálynak és általános elvének megállapításáról szóló rendelet. Nem következik most vita, de mégis Albertininek, a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy tegyen egy rövid összefoglalót vagy bejelentést, és hogyha utána, ha a kollégák szólni kívánnak, akkor kérem, hogy fogják rövidre, mert ma nagyon sok mindent kell megbeszélnünk, sok a munka. Albertini urat arra kérem, hogy tegye meg bejelentését. Tessék, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Két szó az egész. Röviden összefoglalnám a legfőbb témákat. Az Európai Unió működéséről szóló szabályzat, amely a Lisszaboni szerződéssel lépett életbe, ennek értelmében a tagállamoknak van bizonyos végrehajtási jogköre. Ezt azonban össze kell kötni a parlament hatáskörének megnövekedésével, hiszen a parlament társ jogalkotó. A két dolgot tehát össze kell egyeztetni, erről szól a vélemény, és a véleményben az olvasható, hogy annak érdekében, hogy a parlament hatékonyan éljen megnövekedett jogkörével, különböző lehetőségeket kell neki biztosítani, például akár a bírósághoz is fordulhat, és alapvető fontosságúnak véljük, hogy a bizottság minden egyes javaslat tekintetében tájékoztassa a parlamentet a 291-es cikk értelmében. Ez tehát egy tájékoztatási folyamat, ez kiegészíti az ez kiegészíti a komitológiai eljárást. A véleményben nem különböztetjük meg a végrehajtási aktusokat, illetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. A vélemény egészét ma kell megszavazni. A jogi szakbizottság az illetékes ennek a témának, ők holnap fognak szavazni. Ma szavazunk mi, illetve a LIBE szakbizottság is. Azt gondolom, hogy ez a vélemény egyfajta egyensúlyt jelenít meg. Az Európai Parlament megnövekedett hatásköre, illetve a 291-es cikk kitételei között, amelyek, amely arra utal, hogy a tagállamoknak ellenőrzési jogköre van a bizottság végrehajtási hatáskörével kapcsolatban. Ennyi. Elnök, köszönöm szépen. Tessék, kedves kolléga. Ja, meine äh, Fraktion wird... Frakcióm megszavazza a jelentést, ugyanakkor meg szerettem volna fogalmazni, hogy jó lett volna, hogy a demokratizálódással kapcsolatos megfogalmazások konkrétabbak legyenek, és egy kicsit csodálkozom, hogy a zöldek módosító javaslatai olyanokat utasítanak el, amelyeket korábban ö, konzervatívok és liberálisok nyújtottak be, és most a zöldek, illetve a GÜE nyújtja be ugyanezeket. Ezeket nem tudom elfogadni. És ha a bizottság megszavaz ezeket a módosítókat, akkor azzal nem javít a szöveg minőségén. Volt olasz nyelvű tolmácsolás? Az olasz nyelv egy másik, olasz csatornán egy másik nyelv volt hallható, de most már úgy megoldódott a probléma. And we'll start with that. Jó, akkor No, I, there was on. No? I have to trust you because you have a better look. Bízom abban, amit mondanak, önök jobban látják. Nos, kezdjük a szavazást a 17-essel. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 18 es Mellette? ellene elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette ellene elutasítottuk. 21-es mellette ellene elutasítottuk. Így most szavazunk az ötösről. Igen, ötösről szavazunk. Ötös mellette? Ellene. Elfogadtuk. A hatos következik mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hetes. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 22-es mellette ellene. Ezt ellenőriznünk kell. Kérem a szavazókártya segítségével szavazzanak ismét a 22-es módosítóról. Működik mindenkinek? Jó. Akkor lezárom a szavazást. 29-23 arányban az igenek vannak többségben. 23-as mellette ellene ezt is ellenőrizni fogjuk. A 23-asról kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 19.30 arányban elutasítottuk. A 24-esem, tessék, mellette. Ellene. Azt hiszem, ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a 24-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 25-ös mellette. Ellene elutasítottuk. 26-os mellette, ellene elutasítva. 27-es mellette, ellene elutasítottuk. 10-es mellette, ellene elutasítva. A 11, 12-es, 14-esről most azt javaslom, hogy szavazzunk blokkban. El tudják fogadni ezt? Ki támogatja a 11, 12, 14-est? A három módosítót mellette, ellene. Mind a hármat elutasítottuk. A 13-asról nem kell szavaznunk. elutasítva egyébként. A 15-ös mellette ellene elutasítva. Egyes preambulum bekezdés mellette ellene elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes mellette ellene. Elfogadtuk. Hármas mellette ellene. Elfogadtuk. Négyes mellette ellene. Elfogadtuk. Kilences mellette ellene. Elutasítottuk. Most a zárószavazás következik. a módosított szövegről. Ezt elektronikus szavazógéppel fogjuk megérteni. Megnyitom a záró szavazást. Lezárom azt. 53-1 arányban elfogadtuk. Gratulálok a kiváló szerzőnek. Vigenin úr kíván szólni. Köszönöm, elnök úr. Javasolni szeretném a szocialisták és demokraták nevében. Ugyebár holnap közelebb jövök. Holnap az európai integrációjáról szavazunk Albániának és amint tudják, az utóbbi hetek során a két fő frakció vezetői részt vettek közös, egy közös erőfeszítésben, hogy megoldják a albán politikai válságot, és sajnos a kormány és az ellenzék közötti kompromisszumot még nem sikerült megszülni. Dol úr e héten Albániába utazik, hogy a miniszterelnökkel találkozzon, és ha elhalasztjuk holnap, ha elhalasztanánk holnap a szavazást, és ezt javasolnám, akkor ez Dolur munkáját és a parlament lehetőségeit is megkönnyíteni, illetve kiszélesíteni, több esély lenne ebben a bonyolult helyzetben megoldást találni. Nem jó jel Albánia számára, ha most a normál menetrend szerint ezt elfogadjuk, ezt az állásfoglalást, miközben éppen érdemi tárgyalások folynak tehát azt kérem, azt javaslom, hogy halasszuk el a szavazást júliusra, és remélem, hogy addigra már majd megszületik a kompromisszum. Doris Pack köszönöm, kíván hozzászólni ugyanehez. A szocialisták kezdeményezéséről mi is beszéltünk. Ez most második alkalommal történik, hogy Albániáról elutasítják a jelentést. Nem látom ennek okát. Albániában normális módon megválasztott kormány működik, és országgyűlés, és ezeknek normális működése van, nekünk is saját működési struktúránk van. Ezek a problémák nem a parlamentben gyökereznek, hanem máshol, ezt mindenki tudja, aki a témával foglalkozik. Ez más kérdés, hogy amit mi a kormánytól várunk most, az az, hogy új választási törvényt kezdjenek el megfogalmazni. Dole és Schulz úr is erre tesznek javaslatot. Ezt már mi két éve elfogadtuk, ennek a kezdeményezését. Sajnos ez nem volt elegendő az ottani ellenzék számára, és ezért a kormánypárt és a másik koalíciós párt a kormányban most ö, mégis arra kényszerül, hogy újra fogalmazza ezt a törvényt. De a választásokat annak idején mindenki elismerte szabályosként, Odi úr is ezt megerősítheti, minden szocialista választási megfigyelő elfogadta, elismerte a választás eredményeit, tehát az már nem a mi dolgunk, hogy megnyitassuk újra a választási urnákat, ebbe, erre nekünk nem szabad nyomást gyakorolni és hatást gyakorolni, ezért nem látom be, hogy a Dol és Schulz féle kezdeményezésnek mi az értelme. Annyit el kéne érteni nyilván, hogy az egyik visszajön a parlamentbe, a másik pedig elkezdje az új választási törvény előkészítését. De ezt nem tudjuk semmilyen módon befolyásolni, sem azzal, ha szavazunk, sem azzal, ha elhalasztjuk a szavazást. Én azt tartom helyes eljárásnak, hogy holnap szavazzunk, és ezzel is kifejezésre juttassuk, hogy úgy gondoljuk, hogy az Albán fél önálló, autonóm és magának kell megoldást találnia, nem függhet minden részletkérdésben tőlünk. Azt remélem, hogy nem teszünk most kísérletet arra, hogy prezidens teremsünk arra, hogy az Európai Parlament beleszól kormányok dolgába. Kérem a kollégákat, hogy támogassák a holnapi szavazás megtartását. Now, Mrs. Nates. Nates asszony kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, ellentétben Pak kolléga nővel az én frakcióm többségében nem egyhangúan gondolja így, de többségében még egy utolsó esélyt szeretnénk adni annak érdekében, hogy megállapodásra jussunk, és éppen ezért azt szeretnénk, hogyha a szavazást még egyszer el lehetne napolni. Mi támogatjuk ezt a javaslatot. Nielsen asszony. Köszönöm szépen, nagyon röviden. A mi frakciónk egyszerűen azt a jelentéstevő álláspontját támogatja. Ha jelentéstevő el akarja napolni a szavazást, követjük. Elnök, Preda úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A frakció koordinátora Szala Franka úr és mi egyetértünk, tehát a néppárt pakkasszonyt követi, de szerintem semmi sem indokolja ezt a döntést, elnök. A jelentéstevő hát kapja meg a szót. Hutis úr. Huntis úr. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy három hete, három hete közösen, közösen kértük mindannyian azt, hogy napoljuk kell ezt a szavazást annak érdekében, hogy a problémát időközben meg lehessen oldani. Úgy tűnik, hogy most nem mindenki támogatja egyformán ezt a kérést. Köszönöm szépen az összes árnyék előadónak, ennek a jelentésnek a keretében együtt szeretünk volna jó munkát végezni, hogy segítsünk a helyzeten. Én úgy gondolom, miután úgy tűnik nem osztjuk ezt a kérést mindannyian, nem indokolt egy második elnapolás. Általában nem jellemző kétszer elnapolni valamit. Én azt gondolom, hogy ez a végső szavazást is igencsak el fogja húzni, mert szeptemberig lenne időnk arra, hogy aktualizáljunk néhány dolgot. Nem akarom alábecsülni azokat az erőfeszítéseket, amelyek még úton vannak. Tudom, hogy ezen a héten lesznek látogatások is. Ha vannak eredmények, reméljük, hogy lesznek, akkor a plenáris, Strasburgi plenáris ülés keretében egy módosító, szobeli módosító segítségével reagálhattunk a pozitív eredményekre, amelyek ebből a látogatásból adódnak. Szerintem nem indokolt, hogy ennek a jelentésnek a szavazását másodszor is elnapoljuk. Elnök? Nos, igen, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy egy olyan helyzet alakult ki, amely arról szól, hogy holnap fogunk szavazni. És a frakciók, a néppárt, a GUE és a zöldek támogatják azt, hogy holnap szavazzunk. És ez azt jelenti, a listánk, hogy 37 képviselőtársunk támogatja, és a többiek pedig el szeretnék napolni a szavazást. Na most, és a liberálisok. A liberálisok is el szeretnék napolni a szavazást. Tanak akkor kérem, öné a szó. Nem akartam közbeszólni, de az én frakcióm ö, váltott álláspontot, mi a néppártot követve holnap kívánunk szavazni mégiscsak. Elnök, jó, akkor a többség a holnapi szavazást támogatja. És azt hiszem, hogy ez holnap lesz tehát a szavazás, ha csak nem a frakciók megváltoztatják, és még holnap elkerik a véleményüket. Meggondolják munkat. Én nem leszek itt holnap, nem az én gondom, de most a meghallgatást szeretném bevezetni. Ez azt jelenti, hogy rátérjünk a ma, mai hearing meghallgatás fő témájára, szeretnénk megkérni a szakértőket, hogy fáradjanak fel az elnöki pulpitusra. Okay, okay, Sister in Italian, I'm sorry. No, it's okay. Thank you very much. <laughs> But only for the beginning. Yeah, okay. So I'll leave the stuff. Yeah, yeah. Only for the beginning. Eh, Danjan viene qua. Ah, lei, lei, lei,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 Kedves kollégák, engem ért az a megtiszteltetés, hogy bevezethetem ezt a meghallgatást az új euróatlanti eh, biztonsági építményről, vagy eh, perspektívákról. És üdvözlöm a eh, másik szakbizottság kollégáit, akik itt vannak ezen a meghallgatáson. A mai munka mindenképpen aktuális, hiszen a NATO-t is, és az EBESZ-t is megreformálják. Most kezdődött el a reform folyamat, fontos ezért a Reucsek féle állásfoglalás tervezet, amelynek pontosan ez a témája. Novemberben a NATO országok állam és kormányfői Lisszabonban csúcsot tartanak, és megbeszélik a NATO új stratégiai terveit. Január 27-én Madeleine Albright vezetésével a szakbizottság, vagy az szakértői bizottság összeült, és megbeszélték ezt a témát. A másik testületnek jelenleg Kazaksztán a soros elnöke, ők év vége felé fogják ezt a témát megvitatni. Nagyon érdekes tehát ez a mai téma, és rendkívül aktuális. A két fontos csúcs találkozó között kerítünk szó erre. 1999-ben 9 óta nagyon sok változás állt be a két szervezetben, különböző kihívások, illetve biztonsági riadók, a terrorizmus réme volt jellemző, a Lisszaboni szerződés szintén hatályba lépett, tehát új feltételekről beszélhetünk ezért is kivételesen jó alkalom ez a mai, hogy elgondolkodjunk ezeken a témákon. A két párhuzamos reformfolyamatról szeretnénk ma elgondolkodni, illetve a Medvegyev javaslatról, az Európai Biztonsági Szerződés vagy Egyezmény lehetőségéről fogunk elgondolkodni, hogyan lehet az euróatlanti biztonsági építményt vagy infrastruktúrát fejleszteni, megszilárdítani. Nagyon nagy tudású ö, e, ö, szakértőket hívtunk meg, Stefano Silvestri urat Rómából, az Institute of International Affairs elnökét, Dan Hamilton professzor urat, a Washingtoni Egyetem transatlanti kapcsolatokkal foglalkozó igazgatóját, már a urat, Görögország EBESZ képviselőjét, Nagyja Árbátova asszonyt Oroszországból, aki nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik. Meg is adnám a szót a szakértőknek, és elnézést kell kérnem önöktől, hiszen egy másik ülésen kell részt vennem, és Pászkó kollégám értő kezében hagyom önöket. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok önöknek! Köszönöm szépen. Szeretném fölkérni Stefano Silvestri urat, hogy 10 percben tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, elnök úr próbálom rövidre fogni. Lehet, hogy kisé sematikus leszek, de hát, hogyha rövid az idő, akkor ez elkerülhetetlen. Reform folyamatról beszélhetünk, hiszen az úgy nemzetközi helyzethez alkalmazkodnunk kell, de ez a reform folyamat még nem zárult le. Azt láthatjuk, hogy állandósult a válság a különböző biztonság és védelmi intézményekben, melyek próbálnak alkalmazkodni a megváltozott világrendhez vagy helyzethez. Talán két okból nem változott ez meg még, vagy nem teljesült a reformfolyamat, először is, mert nagyon nehéz maga a változás, a reformfolyamat, a második pedig az, hogy nagyon nehéz a megváltozott valósághoz alkalmazkodni. És ezek a változások önmagukban nem túlságosan meggyőzőek. Vizsgáljuk csak meg, a NATO bölcsek tanácsát, az úgynevezett Albright bizottságot. A NATO reformot úgy képzelik el, hogy az új trendeket megjelenítik a NATO szerkezetében. És azt hiszem, hogy innen onnan is hozzátesznek valamit a NATO-hoz. az összes lehetséges változatból innen-onnan beemelnek dolgokat az új reform. De ez még önmagában nem is lenne akkora gond. Ha megnézzük a Pentagon védelmi felülvizsgálatát, akkor azt láthatjuk, hogy ugyan strukturális szempontból, de körülbelül ugyanazt mondják. Különböző dolgokat javasolnak. Egyszer régen a Pentagon abból indult ki, hogy másfél vagy két, két és fél háborút kiálljanak. Most pedig egy nagyon bonyolult felállást javasolnak különböző háború lehetőségekkel, stabilizációs operációkat, aztán a regionális agresszorok elleni ellenállást, a különböző, az USA szerepének védelme humanitárius válság esetén. Ez az első. Mi történik akkor, hogyha két regionális agresszorról van szó, illetve fönn kell tartani a ö, riadót az Egyesült Államokon belül kívül. A harmadik lehetőség pedig, hogy a lehető leghosszabb távon ö, fönnálló fenyegetettségnek ö, ellen kell állni, illetve hogyan lehet a polgári hatóságokat megvédeni. Tehát láthatjuk, hogy eléggé vegyes a kép. A lényeg az, hogy rugalmas legyen a szerkezet, hiszen nem tudjuk, hogy mivel kell szembenéznünk, több lehetséges ellenségünk van. Túlságosan sok forgatókönyv lehetséges, túlságosan sok dolog közül lehet választani. Rumsfeld korábbi védelmi miniszter szavaival élve a ismeretlen körülmények nagyon nagy valószínűséggel jelennek meg ismeretlen módon. Nos, mit is jelent mindez? Ez azt jelenti, hogy az Atlanti Szövetség stratégiai fókuszát és földrajzi hatáját veszti, hiszen nincs világos ellensége és nem igazán tud fellépni. Az egyetlen háború, amely jelenleg folyik, távol esik a washingtoni szerződés földrajzi hatáján. Ez egészen világos. Mindennek milyen hatása van az európai védelemre, illetve biztonságra? Nem túl pozitív. Az európai védelemnek nem kell különösen szoros kapcsolattal rendelkeznie az atlanti partnerre. Az európai védelmi költségvetés nem megfelelő, és nemzeti lebontásban rendelkeznek a kiadások. A pozitívum ezzel kapcsolatban az, hogy az új amerikai védelmi stratégia, ahogy ezt Obama úr kialakította, előírja azt, hogy legyenek felelős szövetségeseik, tehát ez egyfajta előírás, A kérdés csak az, hogy hol vannak ezek a szövetségesek. Jelen vannak-e a szövetségesek? Azt kell mondjam, hogy nem. Az Atlanti Szövetségben nincsenek jelen, és a jövőben sem várható ez. Végül is tehát úgy vélem, hogy le kell szögeznünk azt, hogy a jelenlegi helyzet arra készteti a jelenlegi biztonság és védelmi szervezeteket, hogy változtassanak, hiszen a jelenlegi felállásban nem garantálják a védelmet és a biztonságot. Ne felejtjük el azt, hogy az Európai Uniónak el kell, foglalnia, el kell fogadnia azt az elképzelést, hogy sokkal elmélyültebb és fontosabb, nagyobb mértékű védelmi stratégiára van szüksége. Úgy vélem tehát, hogy az EU-nak az lenne az előnye, vagy az érdeke, hogyha észlelné, hogy a regionális stratégiája fontosabb, mint a globális stratégiai, de azért azt se felejtjük el, hogy nem egyszerű az Európai Unió szomszédságának, nem egyszerűek az Európai Unió szomszédságának a viszonyai, gondoljuk csak Oroszországra, a Kaspi-tengerre, stb. stb. Nézzük meg az Európai Unió függőségi helyzeteit. Nagyon komoly gondot jelent az energetikai függőség, a migráció, a terrorizmus fenyegetettség, a regionális háborúk, a tömegpusztító fegyverek jelenléte, illetve a stratégiai kommunikációs vonalak csökkenő fontossága. Egy ilyen helyzetben új párbeszédre kellene sort keríteni az Egyesült Államokkal. Valószínűleg ez lenne a helyzet előmozdítását szolgáló elem. olyan felállás nem képzelhető el, amelyben nem kerül sor egy új megállapodásra az EU és az USA között. Enélkül nem lehet átrendezni az EBSZ-NATO e euróatlanti védelmi viszonyokat, és azt hiszem ezzel le is járt a 10 perc. Köszönöm szépen. Mr. now I... Köszönöm, Silvestri úr. Most pedig felkérem Dan Hamilton urat előadása megtartására. Köszönöm, hogy meghívtak. Nagy öröm, hogy újra önök körében lehetek. Az európai biztonsági architektúra témájában, ahogy az elnök is elmondta, szeretnék utalni ennek a pilléreire. A NATO, az EBS, e és ahogy Stefano is elmondta, az EU, az EU is Mielőtt a témámra rátérek, leszeretnék szögezni néhány alapvetést. Európa egységesebb, békésebb, mint régen, de még nem elég békés és nem elég egységes. Különösen, hogyha erről a régióról beszélünk. A, az európai térség biztonsága belső és külső okok által is veszélyeztetett, és harmadik alapvetésen pedig az, hogy fontos emlékeztetni arra, hogy az Egyesült Államok európai típusú hatalom, és nem pusztán hatalom, amelyet Európában is érzékelnek. Ha a kihívásokról beszélünk, akkor el kell fogadnunk azt, hogy sem intézményeink, sem eszközrendszerünk nem felelnek meg a kihívásoknak. Az Európai Unió még nem rendelkezik teljes körű védelmi kapacitással. Nézzük az egyik pillért. A NATO most nagyon elfoglalt. A hidegháború alatt egy levés sem hangzott, dördült el, most hat különböző helyen folytat háborút és talán ezt a parlamenti képviselők vagy a lakosság sem érzékelik. Ahogy Stefano is elmondta, a jelentések közül több is rámutat arra, hogy még mindig nem elég világos mindenki számára a NATO fő értelme. Pedig szerintem ez könnyen megfogalmazható, mindig is voltak kihívások a NATO életében, de ezek közül három tartós, és ezek folyamatosak. A NATO a tagállamainak kollektív védelmi szervezete. Másodszorban pedig a transatlanti kapcsolat intézményi megnyilvánulása, amely a biztonsági struktúra kiépítésén dolgozik folyamatosan. És harmadsorban Gyakran elfelejtjük ezt. A NATO az európaiak számára ö, biztonságot ad, és lehetővé teszük számá, számukra, az európaiak számára, hogy saját ö, biztonságukat ö, közösen megfogalmazzák, és hogy ne versengjenek egymással. Mindig is ez volt a NATO három fő célkitűzése, és ezek összhangban vannak az Európai Unió célkitűzéseivel is. Most, hogy a Lisszaboni csúcs találkozón a stratégiai koncepciókat fogják megvitatni a NATO tagállamok, érdemes erre emlékeztetni. Világos szerintem a helyzet, és tavaly ki is adtunk kollégákkal egy Szövetség újraéledésre című kiadványt, amelyben összefoglaljuk, hogy alapvetően két típusú missziót folytat a NATO. Az egyik típus a külső, a másik a belső akciók típusa, és a kettő között egyensúlyt kell teremteni. Az utóbbi 15-16 év során a NATO sokáig tétlen volt. Ha ma a, a, a saját otthoni biztonságunkról beszélünk, akkor mindenki kénytelen a NATO-ra is hivatkozni már. Tehát a NATO szerepe megfoghatóvá vált, kollektív védelem, emlékeztetek rá, az első célkitűzés, nincs erre más szervezet, és folyamatosan valósul ez meg az energiabiztonsággal, a ciber, kiberterrorizmussal is kapcsolatos ez a tevékenység, a NATO-nak ezen a területeken is van támogató szerepe, hanem is vezető szerepe. És végső soron ugye Európa békéjéhez az is hozzátartozik, hogy Európán belül is vannak, voltak NATO missziók. Vannak olyan helyek a világban, hova, hát az erő megnyilvánulásával, az erőeszközével kell elmennünk, megnyilvánulnunk, erre is való NATO. De ma a fenyegetés nem mindig körülírható földrajzi értelemben, és nem mindig katonai eszközökkel hárítható el. Az egy, a fenyegetés elhárításának legfontosabb módszer az együttműködés az európai partnerekkel, az orosz partnerrel, illetve más szövetségesekkel, mint például Afganisztán való együttműködés. NATO, a NATO nem igazán jó még erre, nem jó az együttműködési potenciálunk. És harmadsorban pedig a stabilizációs erőfeszítéseket is a NATO-nak kell vezetnie, bár erre civil szervezetek is léteznek, és talán ezt jobban is tudnák csinálni. A Lisszaboni csúcson, tehát nyilvánvaló, hogy miről kell beszélnünk. Nyilván, hogy a NATO-nak vezetők szerepet kell játszani a számos területen, de vannak olyan területek, ahol át kéne ezt vennie más szervezeteknek tőle. Meggyőződésem, hogy az USA-EU kapcsolatrendszerben és az Európai Unió számára is a legfontosabb az európai saját biztonsági architektúra felépítése. Erre a NATO keretet ad. Ha már korábban is így lett volna ez, akkor nem lett volna világháború, és most is garanciája a NATO-nak, hogy ne legyen újabb világháború. A NATO az, amely a legtöbb partner tudja egy asztal mellé ültetni, ugyanakkor fontos sok ezek a kapcsolatok, de nem stratégiaiak. A stratégiát nem egyedül a NATO-nak kell megalkotnia és nem elég stratégikusak az úgynevezett stratégiai kapcsolatok sem. Ezeket el kéne mélyíteni. Nyilván nagyon sok ország, nagyon sokféle szervezete vesz ebben részt, csak ha a biztonságpolitikáról beszélünk, nézzük meg. Az EU-nak a saját civil válságkezelési kapacitás tekintetében az USA már az EU-ra számít ugyanis pont ezek a kapacitásai az USA-nak nem elég erősek. Tehát itt kiegészíthetné Európa-Amerikát. Az Obama kormány most próbálja megerősíteni a civil polgári védelmi erőket, és Európába küldi szakértőjét, hogy itt azok megismerjék, hogy hogy működik az európai polgári védelem. Tehát igenis van olyan terület, ahol az USA profitálhat az európai eredményekből, és van kölcsönösség, lehet kölcsönösség, miközben a globális kihívásoknak megfelelünk. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert a NATO például nem jogalkotó szervezet, nem kormányzati szervezet, nem gazdasági újjáépítő szervezet. Ezeket a feladatokat az USA-nak, az EU-nak és más nemzetközi szervezeteknek kell ö, ellátniuk, erre a NATO-nak nincsen kapacitása. Ha Európát kiterjedtebben nézzük, ugye kelet irányba főleg, akkor azt látjuk, hogy ott is még nagyon sok feszültség el A keleti partnersége a NATO-nak nagyon fontos ezen régió stabilizálásában. De ezek az országok az USA számára is fontos partnerek. Tehát a stabilizálás Európa és Amerika közös érdeke. Ugyanez érvényes a Balkán félszigetre is, ahol közösek az érdekeink. Ami pedig a harmadik pillért illeti az EBS e szerepét és a Fidesz által elmondott javaslatokat, úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy a Helsinki megállapodás alapján egy Helsinki Plus című új ütemtervet dolgozunk ki, amelyben a főszerepet a kölcsönös elismerés, a kiegészítés, kölcsönös kiegészítés elve a minden állam földrajzi autonómiájának elismerése, a szabad szövetséges választás, az emberi jogok elismerése és a gazdasági együttműködés képezi az alapját. A NATO azonban el is tér az EU-tól, mert vannak ugyan közös célok, de az EBSZ-nél e látszik különösen, hogy azok az országok, akiknek nincsenek közös érdekeik, azoknak is van egy konfliktus egyeztető szervezete, ez az EBSZ. E És így kikeredik a kép. Medvegyev is erre utalt nem régiben. Úgy érzem, hogy biztonságpolitikai szempontból Európában még mindig nem foglalkozunk kellőképpen a, a társadalom biztonságának kérdésével, mert ha valami befolyásolja, korlátozhatja a szabad áramlás négy területét, nos az, amin ugye a szabad társadalom alapul, a, a biztonság sérülése. Nagyon könnyen előfordulnak ember okozta és természeti katasztrófák, és egyelőre ezen a területen még együttesen sincsen átónak EU-nak elég kapacitás arra, hogy ezeket kezelje. Az EBESZ annyiból jól járt el az utóbbi évek során, hogy kialkotott egy magatartási kódexet, számos szabályt, olyan területeken, ahol az országok nem tudtak megegyezni egymással. Példaértékű ez, és ezt a NATO az EU tovább vihetné, hogy a, az energiállátás biztonsága, a kiberbiztonság, a terrorizmus, a, a fogvatartottak kérdése kapcsán a biztonságpolitika új aspektusain is közös megegyezés szülessen. Közös gyakorlatokra lenne szükség. Boszniában ugye van is ilyen, hogy az EBESZ jelen van, Bosznia-Hercegovinában is, és itt az alkotmányos reformat is segíti e szervezet jelenléte. Az EBSZ e tehát jó kiinduló pont, több szempontból példaértékű. Láttuk továbbá, hogy az euróatlanti térségen belül újra meg újra újabb válságok ütik fel a fejüket, és kéne valami általános válságkezelési, közös válságkezelési szervezet, vagy ha nem is szervezet, de kapacitás, és el kéne hárítani, kerülni ezeket a válságokat. Erre is ki kéne alakítani egy mechanizmust. A szerződésekben, amelyet 90 90-ben írtak alá és 99-ben ratifikáltak. A hagyományos ö, csapatok tekintetében ö, elakadt a folyamat, Oroszország nem teljesítette ígéreteit, és a NATO sem ratifikálta azt, tehát úgy tűnik, hogy itt nincs előrelépés. A CFI szerződés ugyanakkor minden európai félnek sok előnye járna, transzparenciát adna, lehetővé tenni egyes hadágok leszerelését, és a bizalomépítésnek is fontos eszköze lehetne. A CFI szerződés kapcsán persze felmerülnek más szerződések is. Látjuk, hogy ha nem tudjuk a már meglévő szerződéseket végrehajtani, akkor addig persze nincs értelme új szerződésnek sem. Röviden, tehát annyit kívántam elmondani, hogy miközben üdvözlöm az elnök úr javaslatait, először azt kell látnunk, hogy Oroszország mit tesz a Helsinki-ben megfogadott dolgok közül, mit valósít meg, és ki kell várnunk a tekintetben is, hogy az EU, NATO, együttműködés struktúrára hogy reagál. Egyelőre ez túl passzív volt. A NATO az utolsó csúcs találkozón azt mondta, hogy üdvözli ezt a javaslatot, és üdvözli a párbeszéd elkezdését, de azóta semmiféle párbeszéd nem történt. És az EU is azt mondta, hogy érdekli a, az együttműködés, szeretne átvenni az ebesztől funkciókat, különböző okokból. Bizonyos értelemben az EU vetélkedik is az ebesszel, például Grúziában, hogy kinek mi a kompetenciája, miért nem volt koordinált fellépés, kérdezték sokan. Nos, mindig vannak apró súrlódások az intézményi struktúra között, és ezért az EU-nak is fontos lenne megfogalmazni a saját maga számára, hogy hol látja a saját szerepét ebben a hármasságban, az EBSZ és a NATO kapcsán? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy az első vita fordulat követően még két előadónk van, éppen ezért arra kérem szépen önöket, hogy próbálják kettő percre szorítani a hozzászólásukat. Ugye többen kértek szót, megadom a szót a képviselőknek, utána válaszolnak a szakértők, aztán megnyitjuk a meghallgatás második fordulóját. Van Orden úr, önné a szó. Kérem szépen, hogy próbálj meg kettő percre szorítkozni. Köszönöm szépen, elnök úr, micsoda feladat. Köszönöm szépen Szilveszti professzor úrnak és Hamilton uraknak a nagyon is érdekes hozzászólásokat. Rövid megjegyzést tennék először, ami az Európai Biztonsági Szerződés gondolatát illeti, az elnök úr említette a bevezetőben. Azt hiszem, hogy nem szabad elfeledkeznünk, hogy Hát ugye ez egy hosszú szovjet, illetve ma orosz ambíció, hogy legyen egy ilyen szerződés. Le akarták választani Nyugat-Európát az USA-ról, és tudjuk, hogy ez hosszú távú célja volt a Szovjetuniónak. Ez mindig tartsuk észben. Azt hiszem, hogy ma sem sokat változott a helyzet most, de ne tévesszük szem elől ezt a szerződésnek, ezt a motiváló erejét. Ha megengedik, néhány megjegyzésre reagálnék. Szilvesztri professzor úr, az utolsó pont, amit említett, a legfontosabb talán, a probléma nagy része az abból adódik, hogy az Európai Unió szerepet kíván vállalni a védelem területén. Az Európai Unió úgy gondolja, hogy egy államhoz hasonló globális szereplő, és szeretne a szó szoros értelmében lett fegyverekkel felfegyverkezni, megfelelő aspirációkat követve. Mindeközben, és ott tartok, hogy most már a szerződésben is leiratott ez. Amikor létezik ez az ambíció, akkor egy alapvető feszültség alakul ki a NATO-ban. A legtöbb NATO tagállam egyben EU-s tagállam is. Tehát eh, nem egészen biztosak abban, hogy mit is kell tenniük. Teljes mértékben elkötelezettek a NATO mellett, vagy minden, mindeközben valami fajta szerepet keresnek az Európai Unió számára. Én azt gondolom, hogy a kritikus eh, felhangok, amiket hallanak, hallunk a stratégiai koncepció felülvizsgálatával kapcsolatban, az azért vannak ezek a kritikus megjegyzések, mert nem emelik ki az Európai Unió szerepét. Nagyon sok ember ezt szeretné látni. Amíg nem sikerül ezen felülemelkednünk, aztán végül is ugye látnunk kell az európai védelmi ambíciókat. Ez alapvetően politikai jellegű. Semmi többletérteket nem ad a védelmi területhez, kapacitásokat illetően, és semmi értelme csak azt mondani, hogy azért, mert vannak, egy, vannak nemzeti kapacitásaink. Szerintem nem változna a helyzet. Nincs semmi fajta bizonyíték arra, ami azt sugalná, hogy az európai országok többet hajlandóak tenni, ha EU-s címkét ragasztunk rá. A legtöbb európai ország egyáltalán nem akar több pénzt költeni a védelemre. Ezen felül kellene emelkednünk ezen a problémán, és elnök úr, ha megengedi, azt mondanám, hogy túl egyszerű azt mondani az embereknek, na, már megint itt vannak ezek a teológiai viták. Na most már térjünk rá a gyakorlati aspektusokra. Amíg ez a teológiai vita nem adódik fel, és van nem halad el, tehát a munkamegosztás, amelyben elismerjük, hogy a NATO alapvetően katonai alakulat, amely katonai kapacitásokat vonultat fel. Az EU-nak lehetne szerepe a puha erőben, a polgári, civil kapacitásokban kiegészítve a nato -t. Én tudja, elnök úr, még sokat lehet mondani erről a témáról, ezt a pontot akartam kiemelni. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Most pedig Gomes asszony. Az én álláspontom az ellenkező. Az EU nem tesz eleget a védelem és biztonság területén. És szerintem nem csak én gondolom ezt. Az Atlanti óceán túlsó partján az Obama kormány is szerintem osztja ezt a véleményt. Hogy tudja az EU megfelelő módon felvállalni a rárót feladatokat? A nato belül nem igazán sikerült. Most egy másfajta megközelítésre van szükség, nem a a rivalizációra, hanem a kiegészítő voltára kell mondanom. Az én kérdésem, mit gondoltál a stratégiai, tehát a stratégiai koncepció felülvizsgálata, amelyet a szakértők kiemeltek, ez valahogyan a nukleáris doktrinában változásokat eszközölhet. Valóban a gazdasági válság idején az európaiak a britek és franciák nagyon is fontos pénzt más kapacitásokra át tudják csoportosítani a nukleáris ö, tárból. Úgy tűnik, hogy a politikai akarattal együtt kell legyen mindez. A másik kérdés. Egy más fenyegetésről van szó, hogy aztán megmagyaráz, hogy miért kell megváltoztatni a koncepciónkat. Szerintem elég hatékony. Nem voltunk igazán hatékonyak az atlanti egyik oldalán sem. Nem tettünk igazából azért semmit. Nem lehetett elkerülni azt, hogy a terrorista továbbra is toborozzanak. Ami a hírszerzési szolgálatok együttműködését illeti, az Európai Unión belül sem vagyunk valami jók ebben az információ megosztásban. Itt van például ugye a fogvatartás rengeteg ellentmondás van, és kontraproduktív intézkedés. Az Obama kormány sajnos folytatja ugyanezt az álláspontot. 48 ember tartanak fogva bármifajta tárgyalás nélkül, pont ezt akarják a terroristák. Mártír szerepben kívánnak tetszelegni a terroristák, tehát ez nagyon jól jön nekik. Szerintem nem vagyunk hatékonyak abban, hogy a konfliktusokról szóljak, szóljunk, amelyek a terroristák toborzási narratíváját szolgáltatják. Az USA-ban egyre több terrorista van, és Szomáliával is van valamilyen kapcsolatuk. Mi nem teszünk meg mindent. Köszönöm, elnök. Kopa asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A szakértők a bölcsek szövegét olvasva négy pontot szeretnék elmondani. Szükség van arra, hogy lényegi kérdésre válaszoljunk a NATO létezésére a hidegháborút követő időszakban, illetve a szeptember 11-ét követően. Aztán szó van arról is, hogy az ötös cikkeit módosítani kellene. Meg kell vizsgálni, hogy milyen új feltételek mellett lehet alkalmazni az ötös cikkeit. Aztán a másik, hogy egyensúlyt kell teremteni a hatékony prevenció, illetve nukleáris fegyverek számának csökkentése között. A negyedik pont egy sokkal szorosabb együttműködés kellene Oroszországgal. Az új dogma, az új NATO-féle biztonsági dogmát, nagy mértékben, de nem csak egyedül, Afganisztán szinterén tudják tesztelni, hiszen két kérdés van ezzel kapcsolatban, ami, ami a kudarc, hát nem tudom, hogy a NATO más műveleteket tud-e garantálni az világ más pontjain, tehát ha követi az integrált egységes megközelítést, amelyben összeköti a polgári és katonai elemeket. Amit fontos elmondani, az, hogy fel kell ismerni, hogy mi a szerepe Oroszországnak Tehát mi a szerepe van Közép-Ázsiában? Nagyon fontos hogy ugye a kapu vagy az ajtó nyitva van, igazából nem mélyítettük el az együttműködési területeket. A kérdésem tehát, azt szeretném tudni, hogy hogy lehet új mechanizmusokat elképzelni, az új együttműködési mechanizmusokat Oroszországon. Beszélünk majd az ebesz Lehet, hogy ez a szervezet egyfajta együttműködési csatornát képezhetne Európa, mert a nyugat és a kelet között. És szeretném a véleményüket meghallgatni ezzel kapcsolatban, ez nem egy kötelező érvényű dokumentum, mindig lehet módosítani, azt szeretném tudni, hogy önök szerint mely irányban haladnak ezek a változások novemberig? Köszönöm szépen, Lőzink asszony. Köszönöm szépen. Szilveszti úr, ön többször mondta, hogy az EU-tól azt várja, hogy mélyítse a biztonsági stratégiáját. Mit élt az elmélyítés alatt? Én úgy értelmezem, hogy kés, két aspektusról van szó. Arról, hogy a biztonság fogalmát ki kell terjeszteni, másrészt pedig a fegyverkezési kiadásokat növelni. Én még egyszer szeretném a szociális helyzet függvényében egész Európában mindenhol megszorító intézkedéseket kell hozni, az emberek támogat, számíthatnak a szociális rendszerek részleges leépítésével. Tehát azt hiszem, hogy egy kicsit érdekes megegyezni, hogy a katonai vagy a fegyverkezési kiadások növelése és az emberek élet körülmények közötti különbség igencsak jelentős. A szakértőktől azt kérjük, hogy nézzék meg, hogy mi a helyzet. A többen úgy gondolják, hogy a NATO feladatoknak és az USA-nak jobban meg tud felelni az EU, hogyha az EU tagállamok megnövelik a védelmi büdzséjüket. Nem tudom, hogy vannak-e ilyen fegyverkezési céldátumok amelyek részvételek nélkül az állandó struktúrát együttműködésben nem lehetne részt venni. Ön konkrét célokat, adatokat meghatározott és ha igen, akkor melyek ezek? A kérdés EBSZ és Oroszország bevonása a következő kérdés körben majd rátérek erre, de szeretném világosan elmondani, ha nálunk az embereket megkérdezik az, hogy mitől félnek, azt mondják, hogy félnek a munkahelyük elvesztésétől, a szociális biztonságok elvesztésétől, de egy külső ö, beavatkozástól igazán nem félnek. A szegénység világszerte fő oka a háborús erőszakos konfliktusoknak. Zárásképpen a terrorizmus problémájáról szeretnék szólni, igen, nagyon sok ember tart ettől, de szeretném világosá tenni, hogy a részvétel a háborúban általában a, az érintett országokat a terroristák céltábláját, céltábláját táblájába állítja. Éppen ezért a szegénység elleni küzdelmet kiemelt célként kellene tekinteni a világbiztonság érdekében. Köszönöm, hogy az elnök Angolaki szólt. Köszönöm szépen. Elnök úr, két megfigyelésem lenne. Először is nagyon meglepődtem, amikor Hamilton úr a NATO értelméről beszélt. A biztonságot arról beszélt, hogy a biztonság motivációja hogyan csoportosította össze az EU-s államokat. Úgy tűnik tehát, hogy a NATO léte biztonságosabbá teszi, vagy kevésbé félelmetesé az államközi kapcsolatot. Nos, a válság miatt, illetve a jelenlegi imperialisztikus törekvések miatt úgy tűnik, hogy olyan irányba haladunk, mint amilyen a második világháború előtt kialakult. Az egyetlen biztos pont, a NATO tagállamok és kormányaikról beszélvén az, hogy felülvizsgálatra van szükség. De beszéljünk világosan. Jelenleg gyakorlatilag nagyon komoly versenyhelyzet van, az energiaforrások ért versenyeznek, az Egyesült Államok, Oroszország, stb. stb. A második dolog az, afgáni, az afgán misszió sikertelensége. Albright asszony és a NATO egyéb vezetői úgy nyilatkoztak, hogy Afganisztán sikere vagy sikertelensége a NATO jövőjének kulcsa. Az új stratégia egyik egyik motiváló ereje az ötödik cikk. Professzor úr, az ötödik cikk értelmében csak akkor léphet fel a NATO, hogyha az egyik NATO országot megtámadják. Szeptember 11-e után ezért ö, alakult ugye a helyzet, ahogy alakult. És ezt pontosan tudja a bölcsek csoportja is. Az ötödik cikk tehát lehetővé teszi azt, hogy a világ bármely részén támadást hajtsanak végre a NATO erők. Bütikoffer úr és Láncbergis úr találhatok még a listán, hogy az elnök engedélyt kérek ahhoz, hogy, a, hogy még két ö, hozzászólót meghallgassunk, utána röviden válaszolnak a szakértő urak, aztán megkérem a szakértő hölgyeket, hogy tartsák meg beszédüket, aztán újabb vita következik, de itt maradnak a szakértő urak, és válaszolnak majd a gondolom még fennálló kérdésükre, de azt szeretném mindenképpen, hogy a szakértő hölgyek is lehetőséghez jussanak. Most pedig Stefanot és Danielt arra kérném, hogy röviden reagáljanak a kérdésekre, és utána következnek a hölgyek. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Megoldjuk, megoldjuk a dolgot. Van Orden úr. Meglátásom szerint jó lenne, ha a NATO megoldaná a kollektív védelem problémáját. Tudván azonban, hogy a fenyegetettség jelenleg ilyen gondot jelent, hogy nehéz ezt azonosítani, illetve állandóan változó jellegű a fenyegetettség, nehéz a kollektív védelmet megoldani. Egyre inkább arról van szó, hogy egyfajta koalíciót alkotnak azok, akik beavatkozás pártiak, és ez mindenképpen csökkenti a szövetségesek között a szolidaritást. Ennek egyéb okai is vannak, de a fenyegetettség jellegét, vagy fenyegetettségről kialakított képet nézzük, akkor mindenképpen elmondható, hogy a fenyegetettséget legalább két-három különböző módon látják a tagállamok, látó tagállamok. Ez persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy a NATO értelmetlen, sőt ellenkezőleg. Ugyanakkor nem ugyanarról a NATO-ról beszélhetünk, amely a hidegháború idején létezett, és nem is ugyanaz a szerepe. Amikor a katonai fellépésről beszélünk, nato polgári fellépés vagy EU-s fellépés során, akkor mindenképpen arra lenne szükség, hogy egyfajta átlátható vagy átfogó megközelítést alkalmazunk. Gomes asszonynak azt mondanám, hogy én a magam részéről azt szeretném, hogyha az EU, hogy az európaiak egy kicsit többet költsenek a védelemre. Korábban azt mondottuk, hogy átlagosan 2%-ot költsenek az európai tagállamok védelemre. Most viszont azt látjuk, hogy ez a 2% inkább az 1% felé halad. Ez az új helyzethez kell alkalmazkodnunk. Az atomstratégia felülvizsgálata nem jelenti azt, hogy hogy Franciaország és Anglia, vagy az Egyesült Királyság plusz összegeket tud erre áldozni, nem. Szerintem az a lehetőségünk marad, hogy okosabban költsük el a rendelkezésre álló forrásokat, ez pedig azt jelenti, hogy a jelenlegi fragmentált kiadásokat valahogyan át kell szervezni. Jelenleg ugye tagállami alapon történik a kiadások fedezése. Valahogy tehát össze kell fogni a dolgokat. az Európai Unió védelmi költségeinek, költségeinek majdnem 100%-a hét országból érkezik, tehát ők fedezik ezt, ez nem feltétlenül örvendetes, jó lenne, hogyha valóban közös lenne a költségvetés, ezt ki kéne alakítani még. Még ezt nem valósult meg. úgyhogy erről végül is nem, ne is beszéljünk. Kérdés az, hogy a Kérdés az, hogy a hírszerzés eredményeit meg tudjuk egymással osztani, ezt sem a, ebben sem a NATO, sem az EU nem jeleskedik. a észrevétel Kopa asszonynak. akik úgy vélik, hogy az ötös cikket máshogy is lehet értelmezni, azok tévhiteket vallanak, tévhitben élnek. Az ötödik cikket máshogy értelmezzük, nem jelenti még azt, hogy jogi szempontból ennek az értelme vagy hatája megváltozik hogyha az ötödik cikket újra értelmezzük, vagy újra tárgyaljuk, akkor az a NATO végét jelenti, és egészen megváltozik az Egyesült Államokkal való viszonyunk is. Sokkal jobb lenne, úgy vélem az, hogyha politikai és védelmi konzultációt kezdenénk az EU és az USA között. Annak értelmében, hogy a valódi prioritásokat azonosítsuk azokon a régiókban, vagy azokban a régiókban, amelyek valóban fontosak az EU-nak. Ezeket a kérdéseket ugyanis még nem definiáltuk. Két nagyon fontos országról van szó, Oroszországról és Törökországról van szó, ezek, ezeknek az országoknak a szerepe, vagy fontossága eltér EU-s szemszögből, illetve amerikai szemszögből. Persze nem csak védelmi prioritások léteznek, engem azonban arra kértek fel, hogy védelemről beszéljek. Minden politikai egyensúlyes politikai döntés kérdése, tehát hogy melyik, mely prioritásokat helyezzük előtérbe. Szerintem igenis van lehetőség arra, hogy a védelem hatékonyabb legyen, úgyhogy ez ne okozzon gazdasági problémákat. Szerintem is az ötös cikket nem szabad megváltoztatni, ez mindig is új interpretációk tárgya volt, szeptember 11-e kapcsán is, előbb is, korábbi is. Talán érdemes most így tovább lépnünk, hogy erről beszélünk. Fanorden úr, Szilvesztri úr azt mondta, hogy átfogó megközelítésre van szükség. De az átfogó megközelítés a specializáció ellenébe hat. Próbáljuk meg szétválasztani a dolgokat. Semmi új dolog nincs abban az átfogó megközelítésben normális katona nem hiszi azt, hogy csak katonai eszközökkel meg lehet nyerni egy háborút. Mindig a politika, a diplomácia, a gazdaság egyéb eszközeire van szükség a katonák, csak megteremtik más aktőrök számára a szükséges terepet. Az EU most mind a kettőt szeretné egyszerre. Polgári és katonai hatalomként is fel akar lépni, és ez az EU ambíció kicsit alása a NATO afganisztáni ténykedését, meg a NATO egészét, mert nem érezheti úgy a NATO, hogy teljes szívvel mögötte állnánk. Ne értsük úgy félre a, az átfogó megközelítést, hogy azt értjük alatt, hogy mindent nekünk kell csinálni. Nem. Szoros együttműködésre van szükség a katonai és civil kapacitások, képességek között. Nem kell egymás szerepeit be dilettánsként bele avatkoznunk. Ezzel egyetértek. Igen. Köszönöm ezt az okfejtést. Ami az nukleáris doktrinát illeti, szerintem itt nincs mit tenni ebben az ügyben az elrettentés politikája után most a trend az, hogy és ez főleg az USA, de az EU feladata is, hogy, hogy az elretentési kapacitást fenntartsa az USA Európa érdekében is. És amikor a taktikális, tak, taktikai atomfegyverekről van szó. Akkor nem hiszem azt, hogy az USA kormányának rá kéne most erőltetnie ezeket a fegyvereket az Európai Unióra. Az oroszoktól ezer számra lehet hasonlót beszerezni, és erről érdemesebb lenne tárgyalni az európai, ki kell alakítani az európai felfogást, álláspontot erről a kérdésről, és az a legegészségesebb módja ennek. Egy csúcs találkozó is ennek egyében telik. Ami az ötös cikket illeti, illetve az európaiaknak adott garanciát, a 20. század ö, nagyobb része alatt az európai hadseregek szemben álltak egymással, és <clears throat> óriási tragédiák után jöttek rá az európaiak csak, meg a németek és a franciák, hogy közös érdekük van. Most már nem versengenek egymással a németek meg a franciák. Ez egy óriási vívmánya a NATO-nak. Ugyanez a helyzet Törökországgal is. Amíg nem volt Törökország a NATO tagja, addig versengett vele most, hogy tagjává vált, megnyugodott. Tehát nagyon fontos ez a szempont, hogy biztonságot ad a tagjai számára, és nem hajszolja őket fegyverkezésbe. Ezt a szempontot gyakran elhanyagoljuk. EU barátaink elfelejtik azt, hogy hogy a NATO a szolidaritás megnyilvánulása, és amikor azt mondják, hogy nem szolidárisak velünk az amerikaiak, akkor ezt gondolják meg előbb. Az a szerep, amit a NATO betölt jelenleg a világban, az elsősorban a szolidaritás funkciója. Nem értek egyet ezzel, hogy az ötös cikknek a, a hatáskörét ki kéne bővíteni 9-11 után Nyilvánvaló, hogy New York a NATO része volt, és ezért a közös védelem jegyében történelmi feladat volt ilyenkor az USA segítségére kelni. Az már más kérdés, hogy mennyire tágan értelmezzük ezt a segítségnyújtást, és szerintem ezt nem szabad túlzottan kinyújtani. Inkább a négyes cikkel érdemes foglalkozni, amely azt hangsúlyozza, hogy a NATO elsősorban partnerségi szervezet, és a partnerséget kéne erősíteni, a partnerségi aspektust. A NATO ebben nem elég jó, <clears throat> mert pedig a jövő kihívásai mind több partneri együttműködést feltételeznek. Tehát próbáljuk a NATO szerződés 5. cikkéről a 4. cikkre irányítani a figyelmünket, mert ott van szerintem a lényeg. Olvassák el a alapító szerződés 4-es cikkét, és így érdemes készülni a Lisszaboni csúcsra is. Ugyanakkor elismerem, hogy a NATO sok feladatát, az alapfeladatát sem látja el eléggé jól mert hiányzanak bizonyos kapacitások. Többször elmondtam már más kontextusban is ezt. Tehát ahelyett, hogy az ötös cikket kibővítenénk olyan szintre, hogy az már ne jelentsen semmit, sokkal érdemesebb a társadalmi biztonságról beszélni, az együttműködésről, az egyeztetésről. Egymással szemben Nyilván az ötös cikk köt minket össze, az usa és Európát, hogy ha fegyveres támadás éri bármelyik tagot, akkor a többiek a segítségére sietnek. De a világban nagyon sokféle egyéb fenyegetés van a konkrét fegyveres támadáson kívül. Tehát az EU-nak például olyan, olyan megfogalmazás lenne való, hogy ember okozta vagy természeti katasztrófa esetén is egy egymás segítségére sietünk. Ezt miért nem mondjuk ki? Miért nem lehet szolidaritási cikket alkotni, amely nem csak a katonai ö, támadás esetén fogalmazza meg a szolidaritást, hanem egyéb súlyos katasztrófa helyzetek kapcsán. Ez egyfajta civil szolidaritás irányába vinné el a nato -t. Például akár most az USA ebből profitálhatna a mexikói öbölben történtek kapcsán, vagy a Katrina hurikán kapcsán. Kiderült, hogy az USA-nak a polgári védelmi kapacitása néha nem elegendő. Nagyon örülnék, hogyha például ki lehetne bővíteni a NATO szerződést egy ilyen cikkel. Kiegyensúlyozottabb lenne a két fél közötti NATO együttműködés ha már az általános euróatlanti és az általános értelemben vett biztonsági kérdésekről beszélünk. A biztonságot mondom nem csak a katonai támadás fenyegeti, nagyon sok egyéb dolog is. Ha már kibővítjük a szerződést, akkor ilyen értelemben kéne tenni azt. Köszönöm szépen, most pedig eh, Mari, neki nagykövet urat, utána pedig eh, Nagy Árvatov kérem szépen meg, hogy eh, egészítsék ki az elhangzottakat, és ugye Medvegyev, Medvegyev miniszterelnök ez biztonsági szerződés tervezete javaslata adja a kiinduló pontot. Mari, neki, a nagykövet asszony, mindent megteszek elnök úr, hogy rövidre fogja a mondatomat. Nagy megtiszteltetés számomra, országom számomra, hogy részt vehetek ezen a, a nyilvános meghallgatáson egy olyan témában, amely az elmúlt években nagyon sokat foglalkoztatott bennünket. Annak érdekében, hogy hozzájáruljak a vitához, különböző perspektívákat szeretnék önökkel megismertetni, elmondani, hogy milyen tapasztalataink vannak a korfúi folyamat megvalósításában az EBSZ egyik ékes példája. A Korfu folyamat eredete. Görögország 2009-ben vette át az elnöki posztot. Az euróatlanti biztonsági folyamat szempontjából nagyon különleges év volt ez. Általában az ilyen válságok arra jók, 2008-as válság, a grúz válság, alapjaiban rázott fel és meg bennünket. 2009 ugyanakkor a berlini fal leomlásának 20. évfordulója és a hidegháborúé. Ez a különleges 2009-es év az ünneplés éve volt, de az elgondolkodás éve is, hogy végig gondoljuk, hogy mi a helyzet az európai biztonság területén. A 2008-as válság világosá tette, hogy az egységes kontinens elképzelése, amely egyetemes alapokon alapul, és a megoszthatatlan biztonságot, amelyet a 75-ös Helsinki záró nyilatkozatban fogalmaztuk meg, és a 90-es Párizsi kártában ez nem volt valóság minden európai nép számára. Még mindig van olyan ország, akinek ez csak távoli cél, ez a biztonsági struktúra. 2008 és 2009 között az a különbség, hogy időközben mind 56 EBSZ tagállam megerősítette elkötelezettségét az iránt, hogy együttműködjenek ezen jövőkép megvalósítása érdekében. Engedjék meg, hogy nagyon röviden néhány ö, szót idézek ezekből a fontos EBSZ dokumentumokból. Először is a Helsinki nyilatkozat és alapvető elve, amely az államon belüli biztonságot összeköti az államok közötti biztonsággal. Az EBSZ alapvető elemei vagy elvei között az is szerepel, hogy a biztonság oszthatatlan. Ez a Párizsi 90-es Párizsi kártában is látható. A biztonság ö, oszthatatlan, és minden tagállam biztonsága kapcsolódik minden más tagállam biztonságához. A 99-es Európai Biztonsági Kárta az isztambuli találkozót követően ebben a nyilatkozatban a tagállamok azt fejezették ki, hogy a közös és átfogó biztonsági politika elvei értelmében építjük fel a kapcsolatainkat a szolidaritás és átláthatóság jegyében. Minden résztvevő tagállam biztonsága függ a másiktól. Azt kéri az elnök úr a tolmácsok nevében, hogy kicsit lassabban beszéljen a tisztelt hozzászóló. A biztonság egy holisztikus egység. 94-ben a politikai, katonai, a biztonság politikai, katonai aspektusainak etikai kódexe sok mindent megfogalmazott. Nagyon fontos, hogy egy adott tagállam biztonsága nem más tagállamok nyomására történjenek. Mind, az 56 tagállam megfelel ezeknek a követelményeknek? Sajnos nem. Az elmúlt húsz évben megsértették ezeket a célkitűzéseket, félreértelmezték, vagy szelektívan alkalmazták. Éppen ezért nem meglepő talán, hogy 2009. januárjában, amikor az EBSZ elnökséget Törökország átvette, szinte minden európai biztonsági eh, agenda vitatott volt, minden pont konfliktusok, etnikai konfliktusok, határviták továbbra is kínozták a Dél-Kaukázust, Kelet-Európát és a Bal- Nyugat-Balkánt. Aztán öm, nagyon sok ebesz régióban visszafejlődés is fel lehetett mutatni. Na, ne felejtjük el, hogy az európai biztonsági eh, politika egyik alapeleme az a rendszer, ami lehetővé tette azt, hogy több mint 60 ezer eh, súlyos katonai fegyvert tönkretettek, vagy megsemmisítettek, és ezzel eh, szárazföldi háború lehetőségét is kiküszöbölték. Talán még komolyabban elmondhatjuk, hogy a feszültség, a bizalmatlanság Európában aláásta a régiónk szolidaritását. Így nem lehet közösen fellépni, például Afganisztában és másod a globális fenyegetésekkel. Az európai biztonság eh, sok ebben állam szempontjából valahol véget ért, tehát fel kellett eh, vetnünk újabb problémákat. 2008-ban, amikor az oroszországi Medvegyev miniszterelnök úr egy eh, biztonsági, európai biztonsági párbeszéd elindítását javasolta. Ha Oroszország jogosan vagy nem jogosan úgy gondolja, hogy nem tekinti teljes jogú partnernek Európa biztonsági rendszerében, akkor ezt egy súlyos problémának kell tekinteni. Nem csak Oroszország, hanem minden EBSZ tagállam számára. A konkrét orosz párbeszédre való felhívást Sárközi elnök úr vette át, aki megfogalmazta hogy szükség van egy átfogó megközelítés a biztonság területén, és e, ez a francia elnök felhívása inspirálólag hatott minden érintett tagállamra, az a kapcsolatban, hogy nézzék meg, hogy miért csökken a bizalom e, az euróatlanti régióban. A görög elnökség tehát kezdetektől fogva meg volt győződve arról, hogy a kihívásokat arra kell felhasználni, hogy a helyzetet javítsuk. Úgy gondoltuk, hogy egy nyitott, őszinte párbeszéd már igenis időszerű volt, annak érdekében, hogy a jelenlegi kihívásokkal meg lehessen birkózni az EVESZ jobban. A korfúi folyamat fázisai Helsinki-től Korfúig. 2008-ban indult el ez a folyamat a Helsinki Miniszteri Tanács ülésén. Akkor több kérdés volt, mint válasz. Hat hónappal később, és átfogó pécsi tárgyalásokat követően az 56 illetékes miniszter 2009. júniusában találkozott Korfuban, ahol megállapodott abban, hogy közösen meg kell vizsgálni az európai biztonság kihívásait és Európa biztonságának kihívásait, partnerség szellemében és az EBS közös vívmányok tekintetében. A közös útmutatásokat megfogalmazták Korfuban, Pécsben informális tanácskázásokat tartottunk, annak érdekében, hogy minden érintett országban megnézzük, hogy mik azok a prioritások, mik azok a fenyegetések, amelyeket szembe kell néznünk. Ezeken az üléseken a korfói folyamat első eredményeket mutatott fel kölcsönös tisztelet, az őszinte hajlandóság egymás meghallgatására, a megértés, illetve a partnerségi szellem helyreállítása jellemezték ezt a folyamatot. A legfontosabb azonban a korfúi politika nyilatkozat előkészítése volt, amit a témán fogadtunk el, a korfúi folyamat az elnök kezdeményezésére egy közös gyermeke lett az 56 EVESZ tagállamnak ez az eredmény nem lenne tökéletes, ha nem eh, vonatkozna, nem vonta volna be az EBSZ e parlamenti közülését. Az aténi miniszteri ülésen a miniszterek úgy döntöttek, hogy meghívják az EBSZ e parlamenti közülést, az ázsiai és a földközi-tengeri partnereket, hogy ezek is hozzájárulhassanak eh, Aténtól Almatáig Kazasztánban. Görögország, hálás a 2010-es kazah elnökségnek, mert ezt a folyamatot tovább vitte. A kazah elnökség alatt tovább kívántak lépni az olyan területeken, ahol hiányosságokat azonosítottak be. Ezeket tovább meg fogják vizsgálni. És még ennél is fontosabb a párbeszéd és tapasztalat, csere kapcsán megértjük egymást még jobban, és a folyamat értéke a folyamatban magában rejlik. Ne felejtjük el, hogy a Helsinki folyamat keretében 35 évvel ezelőtt több mint 4600 javaslat született, és került megvitatásra a Helsinki záróokmány elfogadása előtt. És ezen ez meccsere segítségével jött létre a Helsinki szellemiségben létrejött záronyalkozat, és hozzájárult kontinensünk egyesítéséhez. Helyre kell állítania a, biztonság, a bizalmat. Ki kell egyenlíteni a különbségeket, a közös nevezőt kell keresni. Európa további problémáinak megoldása nem csak egy pozitív légkörben képzelhető el. Éppen ezért célunk az kell legyen, célunk ambiciózus és pragmatikus kell legyen, konkrét eredményeket kell keresnünk, <clears throat> de talán tovább tart ez, mint gondoltuk. Az EBSZ miniszterek Alma Atában július 16-án, 17-én politikai útmutatást fognak majd adni a folyamat továbbvitelére. Céljuk az lesz, hogy az ambíció, ambíciókat továbbfejlesztjük. Az év végén Asztanában lesz egy csúcs találkozó. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az asztanai csúcs találkozó nem szabad, hogy az út végét jelölje. Mi csak a kezdet végén vagyunk, a korfői folyamat kezdetek végén. A kazah elnökség által javasoltak értelmében úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a konstruktív korfúi lendületet fenntartani, stratégiai célkitűzéseket meghatározni, amelyek az átfogó biztonsági koncepcióhoz tartoznak. Ebben a szellemben nagyon fontos egy stratégiai elképzelés, amely mindenkit támogat, amely egy modernizált biztonsági közösséget hoz létre. Vladivostoktól Vancouverig tart ez a régió, ahol senki sem érzi magát veszélyeztetve vagy, meg, vagy fenyegetve. Hölgyeim és uraim, gyakran merül fel a következő kérdés, hogy miért kell az EBEZ fórumán belül folytatni ezt a párbeszédet. Két dolgot szeretnék elmondani. A mindenkit magában foglaló EBEZ eh, tagság az északi félteke nagy részét magában foglalja Ebezről van szó. Az Ebez koncepció, mely átfogó és oszthatatlan kooperatív biztonsági elvekből indul ki. Az Ebezre jellemző ez a megközelítés, de nem csak az EBSZ védjegyez, hanem ez egy nagyon korszerű biztonsági megközelítés. Nem csak az katonai erők kiegyenlítése, egyensúlya a cél, hanem válság, legyen környezetvédelmi, humanitárius, gazdasági. Ezeket a válságokat ö, meg kell oldani bizalomépítő eszközökkel, az átláthatóságával. Az EBSZ közös vívmányai az oszthatatlan, egységes biztonság alapelvéből indul ki, és múlt decemberben elfogadták az EBSZ tagállamok a korfolyó folyamattal kapcsolatos nyilatkozatot, amely értelmében Vancouvertól Vladivostokig meg kell valósítani ezt az új koncepciót. Igen, elnök úr, mindjárt zárom gondolatámat. A korfolyó folyamatot ugyanazok az értékek jellemzik, mint az európai értékeket. A biztonság azzal kezdődik, hogy az emberi méltóságot tartjuk tiszteletben. Nem véletlen, hogy a folyamatot egy olyan EU tagállam indított el, amelyet minden EU tagállam támogatott. Ez egy olyan folyamatot, amely közös EU jövőképünk alakít, a partneri kapcsolataink alapvető fontosságok, alapvető értékeinkről van szó, amelyekhez kétség nem fér. Így reagáltunk a 21. század biztonsági kívására. Görögország nagyon örül annak, hogy történelmi lehetősége nyílt az új biztonsági doktrína kialakítását. Köszönöm. Köszönöm szépen, most Árbatova asszony következik. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Megköszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, és örülök annak, hogy orosz szempontokról is beszámolhatok, hiszen ezek nagyon fontos kérdések nemzetközi kapcsolatok szempontjából. Számomra alapvető fontosságú az, hogy június 22-én kerül éppen sor erre a meghallgatásra. A legnagyobb nemzeti tragédiára emlékeztet ez minket Oroszországban, illetve a szovjet emberek heroikus küzdelmeire, amelyek amely ilyet nem csökkenthet, vagy nem kisebbíthet még a sztálini rezsim sem. Három kérdésről szeretnék beszélni. Az európai ö, biztonsági architektúrára szükség van erre? A második dolog az orosz kezdeményezés. Ennek mi is a lényege? Illetve a harmadik kérdés, amely minden egyes vitában föl, fölmerült, mi a teendő? Nemrégiben az EU-Oroszország kapcsolatokról szóló tárgyalásról jelen voltam, és az egyik kolléga feltette azt a kérdést, hogy a jelenlegi biztonsági rendszert miért is kéne megváltoztatni, hogyha Oroszország nélkül is képesek vagyunk biztonságunkat garantálni. Oroszország ellenében ezt nem tudjuk megtenni, de Oroszország nélkül el tudjuk ezt érni. Én a következőképpen reagálnék erre. Először is az európai biztonságot nem lehet az EU-s és NATO határokra korlátozni. A fenyegetettség nemzetközi, és ezt Oroszország is, ezt mindenki tudja, és Oroszország segítségére szüksége van. Miután az EU, NATO és Oroszország ugyanazon a kontinensen vannak jelen, és miután az EU-nak és NATO-nak nagyon komos, komoly gazdasági és katonai potenciáljuk van, hogyha Oroszország nélkül kívánják a biztonságot megvalósítani, akkor az Oroszország szempontjából mindig Oroszország ellenes lépés lesz. Oroszország, amely a Szovjetuniónak legfőbb motorja volt, fontos szerepe volt a orosz biztonság kialakítása, az európai biztonság kialakításában. Új világrendszer, új biztonsági rend, új viselkedési rendszerek alakultak ki. A hidegháború után a kelet omlott össze, ez az a benyomást keltette, mintha semmit nem kellett volna, vagy nem kellene megváltoztatni. Az előző két polosú rendszer igen primitív volt, ugyanakkor megfelelt a célkitűzéseknek. A hidegháború 20 évvel ezelőtt, ezelőtt ért véget, azóta az EU-ban biztonsági fenyegetettség jellemző. Ha megnézzük a jelenlegi biztonsági struktúrát, akkor itt még mindig azt láthatjuk, hogy különböző régi elemeket foldoztak össze, ez egyáltalán nem felel meg a jelenlegi fe, ö, biztonsági fenyegetettségeknek. A koszovói válság 99-ben és a kaukázus válsága 2008-ban, ez a két konfliktus mutatja legjobban azt, hogy a jelenlegi intézmény rendszer nem alkalmas arra, hogy ilyen ö, problémákat megoldjon. A bipoláris rendszer ö, utáni válságok megoldására tehát ez, ez a rendszer nem képes. Az Egyesült Államok is egyfajta bénultságban van, és a NATO a problémát fokozza, nem pedig a megoldást jelenti. Keletre terjeszkedik a NATO, és ez a biztonsági, és ez, és ez elmélyíti az EU, ez elmélyíti az Oroszország és a nyugat közötti biztonsági problémákat. Az egyik német kollégám úgy nyilatkozott, hogy a NATO valójában bipoláris, a bipoláris utáni rendszerben, kétpolus utáni rendszerben. A NATO kétszer is felvállalt azt a nehéz feladatot, hogy az USA és Oroszország között közvetítsen, és akkor, akkor is láthattuk ezt a kétpólusosságot. Nézzük most Medvegyev kezden, kezdeményezését. A kaukázuson kialakult vállás, válság, és arra irányította a figyelmet, hogy meg kéne változtatni a jelenlegi biztonsági architektúrát, vagy rendszert. Először ezt szkeptikusan fogadták, sokan úgy vélték a szakértők közül, hogy ez leginkább a közös európai házról szóló Gorbacsov javaslathoz hasonlít. Medvegyev javaslata arra vonatkozott, hogy az európaiak és az amerikaiak közötti viszonyt hogyan kéne átalakítani. Véleményem szerint Medvegyev javaslata egyfajta üzenet, melynek tartalma az, hogy a jelenlegi biztonsági szerkezet elavult, nem működik. illeténképpen felül kell vizsgálni ezt a szerkezetet, vagy ezt a rendszert. Egy év elteltével az európai biztonsági szerződés formájában láttuk viszont ezt a, ezt a kezdeményezést, de most itt nem térnék ki részletekre, mert nincs rá időm. Néhány dolgot kiragadnék ebből a szerződésből. Először is ez egy, ez egy az elkezelések szerint jogilag kötelező érvényűnek kellene lennie. Vancouver, Vancouver-től Vladivostokig mindenkire érvényes. Kollektív biztonsági intézkedéseket olvashatunk itt a NATO cikkéihez hasonlóan. Oroszország nyugati partnerei közül sokan kritizálták ezt. Szerintük a jogilag kötelező érvény nem valósul meg, hiszen a különböző definíciók és a vég, végrehajtási mechanizmus hiányzik belőle. Leginkább olyan fenyegetettségről szól, amely nem jellemzi Európát. Nos, bármi is legyen jogilag az értéke ennek a tervezetnek, nem becsüljük alá. A kemény vonalas biztonság igenis fontos Oroszországnak, és hogyha Oroszországot nem veszük figyelembe ezen a területen, az mindenképpen konfliktus forrás lehet. A második dolog, Oroszország azért ragaszkodik ahhoz, hogy jogilag ez kötelező érvényű legyen, mert a politikai alapú szerveződéseket, szerveződésekkel, mint a NATO-val mindig is kapcsolatban mindig is bizalmatlan volt. Ez Oroszország számára korlátozó lenne ez a szerződés. Nehezen elképzelhető az, hogy bármelyik NATO vagy EU-s tagállam Oroszországtól kérne segítséget sokkal könnyebben elképzelhető, hogy az poszt-szovjet államok kérnek mindenek segítséget NATO vagy EU tagállamoktól. A széles értelmű vagy tágabb értelmű Európai Uniós védelmi párbeszéd részét képezhetné ez is. Ami azt jelent, arra vonatkozna, hogy Oroszország megosztaná az euróatlanti feleket, vagy partnereket. Nos, véleményem szerint ezt problémamentesen nem lehetne megtenni, de senki nem képes erre, nem lehet megosztani Európát és az USA-t. Sőt, éppen az Obama kormány hívta fel arra a figyelmet, hogy milyen alapvető különbségek jellemzik az európaiakat és az amerikaiakat. Imáron nem lehet mindezt a Bush kormány rovására felírni, elhozni. Utolsó mondandom arra vonatkozik, hogy mit kell tenni, hova tovább. Oroszország természetesen nem akarja lerombolni a létező intézményeket. Hogyan kéne tehát a létező biztonsági rendszereket modernizálni? Úgy látom, hogy a létező funkciók, szerepek újra elosztásában és a létező struktúrák átszervezésében van a megoldás. Együtt kell működnie az EU-nak, Oroszországnak, Ukrajnának, a független államoknak, illetve illetve Törökországnak így az energiabiztonságot is megoldják, illetve az ö, oroszországi modernizációs partnerségnek is megfelelne ez. A szélsőséges mozgalmak ellen is föl lehet lépnie ennek a együttműködésnek, amelynek természetesen Oroszország és az EU is tagja, mint említettem. Nagyon fontos az is, hogy gyorsan reagáló ö, szerkezeteket hozzunk létre, integráljuk a védelmi rendszerünket. A UCIS, UCIS kitűnő módja lenne annak, hogy a szervezet bűnözés ellen is fellépjünk. A nemzetközi terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek, illetve a, a kalózkodás ellen is fölvehet, fölvehetni ez a szervezet a harcot, Közép-Ázsiában, Iránban, Pakisztánban, Afganisztánban. Ne felejtsük el a védelem humanitárius oldalai sem. Ezt is az EBS, e az Európa Tanács és az Európai Unió együttműködési körébe kell, hogy tartozzon. A Lisszaboni szerződés után az Európai Unió kulcsfontosságú szereplő lett az európai biztonság területén. Az európai biztonság egyre inkább európai ügyé válik. Az Európai Unió szerepe a jövőben nemzetközi kapcsolatokban attól függ majd, hogy mennyire képes az, a különböző kihívásoknak megfelelni, a nemzetközi integrációnak megfelelni, illetve hogyan tud együttműködni az Európai Unión kívüli partnerekkel, elsősorban Oroszországra gondolok a legközelebb és legnagyobb szomszéd. Ami a NATO-t illeti, újra kell gondolni lényegét, illetve hogy a euróatlanti béke külső szempontjait figyelembe kell, hogy vegye. Azt gondolom, hogy ez a két pólusú világ után nagyon fontos megközelítés. Köszönöm. Butikófer úr, köszönöm. Köszönöm, elnök úr, hogy egyből Abatova asszony előadásához csatlakozzak. Azt mondta, hogy ha nem vagyunk Oroszországgal, akkor Oroszország ellen vagyunk. Nem tudom, hogy ez a bináris logika jót tesz -e nekünk. Senki nem mondja ugyanakkor, hogy Oroszország nélkül, de az, hogy Oroszországgal, az sem jelenti azt, hogy orosz elképzelések alapján. is örülök Abatova asszony előadásának, amely jól különbséget tett e felfogások között, és elismeri, hogy bizonyos értelemben a NATO a probléma oka. Szilvesztris úrhoz pedig lenne egy kérdésem. Ha jól értettem, ön azt mondta, hogy a NATO feladata a kollektív védelem megszervezése, szigorú értelemben, és ezt is sokan kétségbe vonják, hiszen a Coalition of the Willing az önkéntesek koalíciója, koncepciója ezt felülírta. Ön akkor hol húzná meg a kollektív védelem határát? Nem szükséges ezt jobban definiálni? Hamilton úrhoz is lenne egy kérdésem. Örülök annak, hogy az EU az egyik pillérként említette meg a hárman belül, de az is igaz, hogy ezek a pillérek néha egymás útjába állnak. Lehet, hogy nem hallottam, és mondta ezt, de nem igaz az, hogy praktisch spielen wir eine solche Rolle mit Atalanta zum Beispiel. Hogy a hard security területén is van-e az EU-nak szerepe? Ez valami különleges dolog, amit leszeretnénk rázni magunkról, vagy pedig van a dolognak belső logikája, amelyet itt követni lehet. Van Orden úr felvetésével kapcsolatban, ugye az intézményi megosztással kapcsolatban nyilvánvaló, hogy az integrációját kell elérnünk a különböző intézményi hozzájárulásoknak. Ki koordinálja ezt? Albright asszony és szakértői csoportja arról beszél, hogy a NATO EU-izálódik, ha szabad ezt a kifejezést befejez, be, bevezetni. Jó ez? Nem duplázódnak meg ezáltal kompetenciák? Nincsenek átfedések? És nem mosódnak el a felelősségek közötti határok? Nyilvánvaló, hogy az EU-nak biztonságpolitikai szerepe van, de Washingtonból nem egyértelmű jeleket kapunk arra vonatkozóan, hogy ezt üdvözlik-e vagy sem. Amikor Biden alelnök az International Herald Tribune-ben nyilatkozik, akkor az EU-t meg sem említi, pedig a cikk az Európai Biztonság címet viseli. Tehát úgy látom, hogy az USA-ban és Washingtonban is különböző felfogások érvényesülnek, és úgy tűnik, hogy nem tudja Hillary Clinton, hogy mit beszél Joe Biden, és fordítva sem, vagy pedig élnünk kell ezzel a különbséggel. Láncbergi szúr kíván szólni. Köszönöm, elnök úr. Szilvesztrész professzorhoz szeretnék kérdést intézni. Ha jól emlékszem, és korábbi életemben ez mintha illet volna, 93-ban Jelcin elnök egy európai biztonsági szerződés gondolatát vetette föl. És a NATO szerint ez egy elavult elképzelés volt, gyakorlatilag egy varsói szerződés szerű dolog, és a közösség Oroszországgal közösen bevezette a soft vétó elvét Oroszország nélkül Európa számára új európai biztonsági koncepciót kreálva, és kicsit a transatlanti viszonytól leválasztva kezelte Európát. Mi európaiak azonban nem vagyunk annyira naivak, mint ahogy az oroszok szeretnének minket látni, és But concept nothing without Russia. Úgy látszik, hogy az Oroszország nélküli koncepciók most egyre népszerűbbek újra, Oroszország nélkül, ha bármit nélkülük csinálunk, akkor ezt az oroszok paranoid módon úgy értelmezik, mint hogyha ellenükben tennénk. De hát nem rohanhatta volna le Oroszország Grúziát, és Azerbajdzsánban sem vonulhatott volna be Örményország orosz segítség nélkül. Ez, ez a békeépítés orosz módra. Már pedig Medvegyev koncepciója mögött, az európai biztonságról alkotott koncepciói mögött ott vannak ezek a dolgok. A kaukázusban minden ellene szól annak, amit ő mond. Lehet, hogy ez valódi újnak fogalmazás, amit a nyomás alatt kényszerült mondani, vagy pedig tényleg változik a, a paradigma? És ha igen, akkor milyen irányban? Köszönöm, ketten kértek szót, de olyanok ezek, akik már az első körben is tettek föl kérdést. Kérem most önöket, hogy próbáljanak lemondani most ezekről a kérdésekről, és engedjék megszólalni a többieket, illetve hagyják, hogy az előadóink adjanak választ előbb, mert még egy nagyon fontos téma áll előttünk. Brock úr már tűkön ül, hogy bemutassa, bevezesse számunkra azt. Tehát most kérem a panelben ülőket, hogy adjanak választ a nekik intézett kérdésekre, és utána pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Először Szilvesztri úr, aztán Hamilton úr, parancsoljanak. 30 másodperc képes lesz 30 másodpercben kérdést föltenni, és Lőzing asszony. Na jó, kapnak fél-fél percet. Ha betartja, akkor még meghallgatjuk a kérdését. 30 másodperc Gomes asszonynak. Egyet ért Hamilton úr abban, hogy a grúziai EU misszió helyett az EBESZ el tudta volna végezni ezt a munkát? Mert ezt hallottam volna ki az egyik előadásból, a másikból viszont ennek az ellenkezőjét. Nagyjából kérdez, től kérdezném pedig hogy az európai fél vonakodása attól, hogy Oroszországgal bármilyen úgy biztonsági kapcsolatba belemenjen, esetleg azzal értelmezhető, hogy Oroszországban autokrácia van, és elnyomás, ugye, hogy a Csecsenföldön és a Kaukázus egyéb országaiban is látjuk. Lőzing asszony kérdése 30 másodpercben. Oroszország nélkül nem lehet semmit se csinálni, mondja mindenki, ugyanakkor mégis problémát látok abban, hogy a 2020-as NATO stratégiában egyfelől az van benne, hogy Oroszországgal a baráti kapcsolatokat kell keresni, ugyanakkor az is benne van, hogy Oroszország esetleg ellenséges irányba fejlődhet. Ez hogy ez nem zárja ki egymást, ez a két megfogalmazást? Egy közös biztonsági infrastruktúrának valamennyi résztvevő szél legitim érdekeit kell képviselnie, és a NATO 2020-as stratégiája nem ilyen. Grúziával, Ukrajnával szemben nem elég nyitott, és az orosz, euró-orosz biztonsági infrastruktúrára pedig egyértelműen nemet mond. Tehát kíváncsi vagyok, hogy ez a nyitott kapuk politikája mennyire érvényesül valóban. Jó, akkor ma Szilvesztri úr, utána pedig Marinaki, aztán Árbátaba előadunk. Nos, Bütikófer úrnak mondanám, hogy azt mondtam, hogy a NATO kevesebb biztonságot garantál, mint régebben. Ez nem azt jelenti, hogy más intézmények valódi kollektív védelmét, védelmet tudnának biztosítani. Sajnálatos módon gyengülő intézményeink vannak a kollektív védelem szempontjából. Mire is lehet szükségünk? Az alapvető feltétel Európában, ha úgy gondoljuk, egy új fenyegetés merül fel, amely szükségesíteni a kollektív védelmet, az usát kell magunk mellé állítanunk, és az USA ö, ki tudna segíteni bennünket a kollektív védelmünk hiányosságait felül múlva. Reméljük, hogy az USA ott lesz, amikor szükségünk van rá. És ez nem ma annyira, nem annyira egyértelmű ma, mint a múltban, hogy az USA rendelkezésre áll. Nem hiszem, hogy az európaiak teszik nato csak az USA teheti tönkre a nato -t. Vagy semmisítheti meg. Az USA lehet, hogy nem teszi tönkre, de legalábbis csökkenti a NATO szerepét, mert NATO nem lesz képes arra, hogy olyan szolgáltatást és segítséget nyújtson, amit az USA elvárna tőle. Tehát itt lenne az idő arra, hogy vitát folytassunk. Nem arról van szó, hogy megváltoztatjuk a NATO-t, vagy múljuk, hanem jobban meg kell érteni az amerikai és európai között az európaiakat az EU jobban képviselni, a kérdések természetéből adódóan, amiket az USA feltesz majd. Tehát azt kell megtudni, hogy mit akarnak elérni a jövőben az európaiak, mik az érdekeik ami a Jelcin 93-os általános vitát illeti, amit Nagy Árbátova és mások is említettek. Most ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy Oroszország számára gondot jelent az, hogy megérts, hogy mit akar. Ha jól értettem, az utolsó katonai stratégiai dokumentumot, amit az oroszok készítettek, úgy tűnik, az orosz védelmi minisztérium dolgozta ezt ki, a fő fenyegetés számukra még mindig a NATO. Különbséget tesznek a fenyegetés és a kockázatok között, de világos, hogyha Oroszország számára NATO fő veszélyforrása, akkor is, ha nem is operatív fenyegetés, hiszen nem operatív fenyegetésnek tekintik. Ez azt jelenti, nagyon nehéz kidolgozni egy közös dokumentumot, ami a biztonságot szolgálja. Azt hiszem, ez egy olyan probléma, amelyel az oroszok néznek szemben, nekünk nem kell tartanunk attól, hogy Oroszország dominálná Nyugat-Európát. Tehát az ellenkezője igaz, az oroszok félnek egyfajta gazdasági, kulturális nyugat-európai dominanciától. Mármint, hogy mi dominálnánk az oroszokat. A lényeg az, hogy nincs megfelelő definíciónk arra vonatkozóan az oroszok szempontjából, hogy mi, mi, mit jelentenek ők maguknak. Bütikofer úr hasonló kérdéseket tett fel nekem az EU-val kapcsolatban. Az első a hard security, a kemény biztonságról szólt. A nem tudom, hogy hard security, de hát vezető szerepet játszik a Balkánon. Az EU, a NATO vállalta a misszió egy részét, de utána az EU vette át, az USA pedig támogatta. Vannak USA tisztek, amerikai tisztek, akik az EU misszióban dolgoznak, EU parancsnokság alatt. Ez egy olyan terület, ahol az Egyesült Államok szerintem nagyban támogatta az EU-t. Az alapvető kérdés szerintem a NATO-EU vita teológiába burkolózik talán, de ugyanazok az országok, ugyanazok az erők más intézményekben ülnek csupán. Sokszor meg nem is beszélnek egymással, és szerintem sokkal inkább ez a probléma. Nem arról van szó, hogy NATO kontra EU, hanem mit akarunk együtt elérni, mit kell együtt tennünk, a biztonsági kihívásokkal való szembenállást illetően. A régi vita 90-es években az volt, ott volt az elképzelés, hogy valamelyik intézménynek elsőként kell reagálni a válságban. A NATO vagy az EU menjen elsőként. Hát ma azt hiszem, van bőven elég válság mindenkinek jót. A régi vitának nincs igazán értelme. A régi vita, hogy a Berlin Plus struktúrát, vagy konstrukcióval ért véget. Ha a NATO tesz valamit, akkor az EU-nak segít, és ez visszatér, visszatérít minket a hat securityhez. Itt van például Kongó. De az EU önmagában nem rendelkezik azzal a hírszerzési kapacitással, amire szükség volna, és az amerikaiak oda repülnek megfelelő kapacitásaikkal. Ha megnézzük az opciókat, ugyanazokkal az erőkkel, a NATO-nak ezt kellene tennie, vagy arra kell gondolni, hogy a NATO ne tegye, hanem az EU teszi. De az EU hozzáfér NATO kapacitásokhoz, vagy mindkét intézmény együtt lép fel, mint például a Balkánon, vagy Afganisztánban, vagy egyikük sem. Aztán itt van az a koalíciója megint. Ezek nemzetállamok, el kell döntenünk, hogy a biztonsági kérdéseket együtt akarjuk-e megoldani. Ha igen, akkor meg kell tudni. Most igazából a Berlin plusznak az ellentétje, az ellenkezője kell. Mert hát a polgári területen a NATO nem sok mindent tesz, azért viszont igen. De a NATO szerepet vállal, akkor szükség van EU kapacitásokra. Milyen eljárás alatt lehet ezt elérni? Uraim, erről szól ez a vita. Az utolsó kérdése az USA ambivalens kapcsolata az EU-val. Clinton kapcsán elmondhatjuk, hogy márciusban világosan fogalmazott Hillary Clinton arról, hogy a NATO-EU vitáról nem akar többet tenni, ami a polgári uh, csapatot illeti. Herbs uh, nagykövet úr többször járt már Brüsszelben, arra törekszik, hogy kapcsolatokat találjon, hogy ez volt, együtt működni. Hát milyen példát adnék arra, amikor az EU nem reagált a mi megkeresésünkre? Igazából nem osztjuk meg egymással azokat a listákat, amelyek a fenyegetett országokat illetik, pedig mindenki jegyzetelget szorgalmasan. Miért nem osztjuk meg az információkat egymással? Személyek, tehát személyzetek, vagy a munkatársak, az USA Ugye Ashton, Lady Ashton és az USA miért nem működik együtt? Az USA kérte ezt a cserét, ezt a személyi cserét, vagy ilyenfajta cserét. De az EU elutasította. Tudom, hogy ez nem egyetemű. Az USA ambivalens viszonya az EU-hoz, az EU ambivalens viszonya önmagával ebből adódik. Néha nem tudjuk, hogy az mi is a vita természete. Lisszaboni szerződés nagyon jó példa erre. Washingtonban az emberek azt gondolják, hogy a Lisszaboni szerződés rosszabbá tette a helyzetet, mert egy annyira zavaros kép alakult ki a Lisszaboni szerződés ebbe lépése óta, miután 8 éven keresztül azt mondták nekünk, hogy egy telefonszám lesz, egy európai telefonszám, hát ehhez inkább szűzavar alakult ki. Az amerikaiak nem értik az EU-t, nem vagyunk benne, ez a legfontosabb, olyan nemzetközi szerzet, aminek nem vagyunk a tagjai, mondjuk mi amerikaiak, de hát meg kellene értenünk, hogy miről szól ez. Az amerikaiak ambivalens hozzáállása abból adódik, hogy nem értjük, hogy miről szól az egész, nem értjük a folyamatokat. Köszönöm szépen, most pedig Mári Neki nagykövet asszony, ten árvátok asszony. Uh, Köszönöm szépen, próbálom rövidre fogni így utólag mindenképpen sajnálatos, hogy az USA már nincs jelen számos területen. Többen próbálták ezt visszacsinálni. A meglévő a még ott lévő nemzetközi erők is rájöttek arra, hogy sokkal jobb, hogyha többen vannak jelen, a különböző felek természetesen máshogy lépnek fel a helyszínen, és egy nagy fekete lyukat hagyott maga után az eltűnő misszió, hiszen Grúziában az intézményépítésnek nem nagyon van gazdája. Tehát levonhatjuk a tanulságot mindenki próbálkozik a helyzetet megoldani, de hogyha valami elhalálozott, akkor nagyon nehéz ismételten életre kerülni, életre kelteni. Hat, ö, hat hónapig, egy fél évig ö, ott volt a hulla, hulla házban, de nem adtuk vele reményt, harcoltunk. Ne felejtsük el azt, hogy még van remény, mindenki próbálkozik a remény felébresztésével. Köszönöm, Arbatov asszony. A NATO-val kapcsolatban szeretném Stefanot kicsit kiigazítani, igazítani, Az USA, az Oroszország doktrinája szerint a NATO terjeszkedése veszély, nem pedig fenyegetettség. És itt nem a politikai terjeszkedésre gondolok, hanem a, arra, hogy Oroszország határaihoz egyre közelebb van a NATO katonai infrastruktúrája. Oroszországnak tehát kritikus a véleménye a NATO-ról, de ez nem jött volna létre, hogyha bipoláris rendszer végén a NATO nem kezd, be, befejezte volna belső reformjait, illetve hogyha világosá vált volna önmaga számára, hogy mi is az identitása. Van itt egy kis katonai segítségnyújtás, egy kis biztonsági infrastruktúra. Úgy van ez, mint a terhes nőkkel. Az ember nem lehet egy kicsit terhes. A két konfliktusra, válságos konfliktusra gondolva nem mondhatjuk, hogy mindegyiknek helyi problémák képezték az alapját, de az igazi okot azt jelenti, hogy Oroszország nem, érete, nem értett együtt az USA-val, illetve azzal, hogy az európai biztonságot elnátósítják. Tehát ebből indult ki mindkét válság. Az ebesszel kapcsolatban kaptam egy kérdést. Oroszország a hidegháború végén, végén nagyon lelkes volt az ebesz új szerepével kapcsolatban. A nyugat azonban nem érdeklődött, vagy nem érdekelte a nyugatot az ebesz átalakulása. Gyakorlatilag két különböző biztonsági intézmény között osztották fel a tevény, tevékenységeket. Az EBS a független államokra korlátozta tevékenységét, a NATO pedig a többi területért volt felelős. A széleskörű politikai vita szintere mindig is a NATO lesz, ugyanakkor az EBS e saját maga alakult át hagyományos misszióktól humanitárius és egyéb missziók felé kezdett, kezdett el figyelni. A kétpólusú rendszert követően az ebeszt át kell alakítani. Ha az ebeszt megreformálnák, erre végül is van esély, akkor új intézmény keletkezne. Ami az EU-Oroszország kapcsolatokat jelle, illeti, elmondhatjuk, hogy nagyon komoly bizalmatlanságról, bizalmatlanságról van szó. A Szovjetunió összeomlása után az orosz elvárások nagyon nagyok voltak. Az európaiak úgy képzelték, hogy egyik napról a másikra Oroszország virágzó demokrácia lesz. Oroszország viszont arra intette Európát, hogy megtalálja helyét a bipoláris világ után. Senkinek a elvárásai nem valósultak meg. A 90-es években volt nyugati orosz kapcsolatok fénypontja, és a Jelcini Oroszországban született a döntés az orosz-USA kapcsolatokról. A NATO terjeszkedése aztán rontott az Európai Unió imázsán Oroszország szempontjából. A NATO tagság szükséges előfeltétele lett az Európai Uniós tagságnak a posztkommunista Európában. Először tagjelölt országok NATO tagországok lettek, és utána bekerültek az EU-ba. Úgyhogy a NATO-nak ebben is nagyon negatív volt a szerepe. A modernizációs partnerség ugyanakkor új alapokra helyezheti kapcsolatunkat. Önök is tudják, hogy a gazdasági modernizáció együtt kell, hogy járjon a politikai modernizációval. Nagyon fontos lenne, hogy kedvező legyen az otthoni környezet a külföldi befektetők számára. Ez azt jelenti, hogy Oroszország fokozatosan előbb-utóbb demokratizálódik majd. Köszönöm szépen, most Lisi kurnak, Lesz, úrnak adom meg a szót, hogy lezárja a meghallgatást. Igen, ígérem, rövid leszek. Brock úr és mások nagyon szeretnék már elkezdeni a következő napirendi pontot a külügyi szolgálattal kapcsolatban, de fél órával elcsúszott a napirend. Madeleine Albright asszony által vezetett csoport jelentéséről sok szó esett. Ez a jelentés azonban nem mindenre egy gyógyír. Nem is, nem is létezik ilyen gyógyír. Most kezdődnek csak a viták, az eszmecsere. Nekünk itt az Európai Parlamentben folytatnunk kell ezt a vitát, szakértőket kell hívnunk, illetve a nemzeti parlamentek képviselőit. Köszönetet mondok a szakértőknek, Biztos vagyok benne, hogy nem ez az utolsó alkalom arra, hogy találkoztunk. Köszönöm. So, uh, Köszönöm szépen. Köszönet mindenkinek, mondja az elnök. Még a vendégeknek is. Következik az utolsó napirendi pont a mai napra. Ez nem más, mint a külügyi szolgálat Szeretném azt elmondani, hogy hétfőn, június 21-én Madridban Brock úr és Verhofstadt úr, Gualtieri úr, a tanácsi elnökséggel, a bizottsággal és a külügyi főképviselővel együtt egy megegyezést tartott, vagy egy, meg, egy tárgyalást tartottak a külügyi szolgálattal kapcsolatban. Arról beszéltek, hogy hogy is nézzen ki ez a e, szolgálat, illetve hogy milyen módon kell meghozni a, e, azt a döntés, amely létrehozza ezt a testületet. Először Brock úrnak adom meg a szót, utána pedig vita következik. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, a lehetőséget, hogy beszámolhatok erről a témáról, <clears throat> megegyeztünk, és ez nem kötelez minket jogalkotásra, persze ettől függetlenül a jogalkotás zajlik. És mindenki a saját intézményében köteles most támogatást találni a közös sem megalapodott dolgokhoz. Nekem itt az Európai Parlament szakbizottságában, amely az illetékes bizottság. Az eljárás menetét majd a következő napokban eldöntjük. Egyértelműnek látszik, hogy a formális jogalkotási eljárás, az eljárási szabályzatban foglaltak ellenére nem hagyható abba a nyári szünet során. A konzultációs eljárás a következő napokban dönti el persze majd azt, és ez a frakcióelnököktől is függ, hogy mi lesz a nyári feladatunk. Holnap találkozunk a parlament elnökével, mi bizottsági szakemberek, elnökök, Roberto Gautieri, a szocialista alelnöke és a költségvetési bizottság elnöke fontos szerepet fog játszani, mert az volt a véleményük, hogy sok, olyan sok területen előre léptünk, hogy most már érdemes lenne akár kötelező érvényű dolgokat is belefogalmazni a megállapodásba. Mégpedig gyorsan, nehogy egy mások pedig fel akarják rúgni a megállapodást más érvekkel. Tehát én nekem az a javaslatom, hogy holnap javaslattervezetemet benyújtom, Verhofstadt úr egyébként ugyanezt teszi meg a liberális oldalról, hogy levédjük magunkat minden irányban, és a szerződés megkötését előkészítsük. Az Alkotmányügyi Bizottság akár hétfőig is képes lenne, hajlandó lenne a szerződés szövegét megfogalmazni, és rá egy hétre hétfőn, mondjuk 6 órakor a Strasburgi plenárison, vagy 21 órakor szavazhatnánk is akár ebben a témában. Nem tudom, hogy Silvio Gonzátó ezt meg tudja szervezni, lehet, hogy csak kedd délelőtre kapunk időpontot. Mindegy, az a lényeg, hogy csütörtökig a plenárison döntenénk erről, és legalább ezzel megmutatnánk jó szándékunkat a tekintetben, hogy mi is gyorsítani akarjuk a külügyi szolgálat létrehozását. Javaslatom a tegnapi eredménnyel összhangban lesz 100%-ig, és aki ezzel nem ért egyet, annak módosítót kell benyújtania, és ez a módosító nem érintheti érdemben a szöveg kijelentéseit, vagy aki ilyet próbál meg, az hát nem sok sikere számíthat, mert ez kétségbe vonná a tárgyalások sikerességét, már pedig azok, azok voltak sikeresek. Tehát a külön igényeket gyorsan be lehet be kell nyújtani. Hatékony szolgálatot szeretnénk, még az alkotmányozó gyűlés a konvent vetette föl ennek az ötletét, a külügyi szolgálatnak az ötletét, és ez korszakalkotó gondolat. Szeretnénk, hogy ez most sikeres legyen, siker koronázza ezt a projektet. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a szolgálat és a vezetője főleg ugye egy hibrid lény, mert egyszerre kormányközi és bizottsági hatalmat is képvisel. De így most a GASP kivételével minden, a németül GASP kivételével minden, a kül- és biztonságpolitika kivételével minden közösségi kompetenciává válna, és a külügyi főképviselő koordinálni fogja a külügyi tevékenységet, és ez végül a kül- és biztonságpolitikára is kiterjed majd, és eddig soha nem látott koherenciát mutathat majd. A közösségi módszert érvényesülését a szerződés garantálja. Nyilvánvaló, hogy a kapcsolódó fejlesztési politiká esetében, a szomszédsági politika esetében is lesz koordinációs feladata, a bizottsági szolgálatok működését össze kell hangolni a külügyi szolgálat működésével, és a külügyi főképviselő a többi illetékes bizot, biztossal is közösen kell, hogy majd benyújtson javaslatokat a fejlesztés és szomszédsági politika területén. Minden operatív eszköz, amely így a főképviselő szolgálatába áll. A hármas szekció alá tartozik költségvetési szempontból, és a többi közösségi kompetenciával együtt a parlament mentesítési hatásköre alá tartozik majd. Ugye 27 tagállam egyik sem akarja azt, hogy a külügyi szolgálat egyértelműen a bizottság irányítása alá kerüljön. Ezért az irányítást külön költségvetést kap, és konkrétan egyenként leírják a felek, itt a Tiri kolléga nagyon sokat tett ebben az ügyben, és lehet, hogy majd részleteket is közöl, bár én is beszélek most erről. Nos, egy biztos, hogy azokat a szabályokat alkalmazunk mégis a külügyi szolgálatra költségvetési, költségvetési ellenőrzési szempontból, amelyek amúgy a bizottságra érvényesek. Csak ezt nem szabad hangosan mondanunk a tanácsi döntések tükrében, és az, hogy ez a szöveg most bizonyos katonai területekre is kompetenciát ad a, a külügyi szolgálatnak. Ez kicsit túlmegy a Gentleman's Agreement-en. A tanács kezéből bizonyos kompetenciákat óvatosan megpróbálnak kiemelni. És ami az elszámoltathatóság szempontját illeti, benne van a szövegben, hogy a közös kül- és biztonságpolitika területén a külképviselő, főképviselő még a bizottsági stratégia eldöntése előtt köteles velünk konzultálni a mi bizottságunkkal. Tehát például nagykövetek kinevezése, vagy biztosok helyettesítése ügyében. Egyébként ez a két dokumentum a főképviselő nyilatkozata ö, megjelenik majd a plenáris előtt is, ebben egyeztünk meg, és ö, a külügyi szolgálat ö, jegyzőkönyveit a tanács is majd megkapja és jóvá hagyja. Tehát a tanács fogja végül is nyilvánosságra hozni ezeket és végül is a tanács nevű intézménytől fognak kijönni hivatalosan a kötelezettséget vállaló papírra vethető dolgok, nem a főképviselő szájából csupán. Még sok költségvetési részletről lehetne beszélni, a kereszt ö, ellenőrzésről, hogy a Költségvetés Ellenőrző Bizottság is elegedett legyen, de Egy biztos, hogy a személyzet legalább egy harmadát nemzeti szakértők adják majd, de ezek a nemzeti szakértők ö, szemben a jelenlegi helyzettel, ahol ez számukra tilos, kifejezetten ö, európai konkur eljárásban EU tisztviselőkké válnak folyamatosan. Tehát nemzeti szakértőknek karriert, karrier lehetőséget ad az EU, amennyiben ö, hát van számukra hely, és amennyiben a kompetenciáik megfelelőek ahhoz, hogy a szolgálatba lépjenek. Tehát nem egyszerűen a nemzeti kormányokhoz való lojalitás fogja meghatározni, hogy kik lesznek ennek a tagjai, hanem európai versenyvizsgán kell átmennie mindenkinek, és így nem lehet benyomni embereket úgymond, ahogy ez eddig szokás volt. Ez az apró részlet nagyon nagy jelentőséggel bír. Továbbá legalább 60%-ban valamennyi dolgozó állandó szerződésre rendelkező EU alkalmazott kell, hogy legyen, független attól, hogy most tanács vagy bizottsági kötelékben van az illető. Nyilván lesz egy átmeneti időszak, és az első időszakban először közvetlenül kell felvenni embereket, meg nem a bizottságtól és a tanástól fognak átmenni, hanem kívülről is jönnek sokan. Ahogy elmondtam, már legalább egy harmaduk. és lesz egy olyan státusz is, hogy az egyes tagállamok képviseltethetik magukat, nem állandó képviselőkkel, és a katonai képviselőknek is szerepe lesz ebben, de megint megpróbálunk garanciákat kialakítani, hogy ne lehessen benyomni, becsúsztatni embereket hivatalos eljárás nélkül. Úgy gondolom, hogy ezek jó megfogalmazások, vala, legtöbb dolgot elértük, amit akartunk, hiszen erősítjük a szervezetet, a mi kontrollunk lehetőségét is kiterjesztjük a közös küldés biztonságpolitikára, és a parlamentnek is lesz beleszólása a jövőben ennek a politikának alakulásába. Eddig ugye egy ötfős bizottság joga volt a titkos dokumentumokat kezelni. A szövegben ezt is felülvizsgáljuk, szeretnénk ezt kiterjeszteni, ezt a kört, hogy legalább a parlament elnöke, illetve bizonyos szakbizottságok elnökei, illetve az adott témában illetékes előadók hozzáférhessenek a klasszifikált információkhoz, mint például az Afganisztánról szóló belső jelentésekhez. Amikor Albertini úr vagy Buzek úr Afganisztánba megy, akkor rendelkezésére állhasson minden titkos dokumentum is, hiszen a helyzet megítéléséhez erre is szükség van. Az előző évszázadban én is voltam a külügyi bizottság elnöke, és mindig arról álmodoztam, álmodoztunk, hogy bár ugyanazzal az információval rendelkeznénk, mint ö, a tanács külügyi képviselője, most úgy tűnik, hogy meg fogjuk kapni ezt az információt, és bizottságunk szerepe jelentősen megnő. A politikai elszámoltathatóság, ö, szempontja érvényesül, új kompetenciáink lesznek, költségvetési jogosultságaink lesznek, amelyek eddig csak a Költségvetési Bizottságot illették meg. Úgyhogy a megalapadás szövegében nagyon sok számunkra kedvező dolog van, és Ö, azt is elértük például, hogy a főképviselő azt szerint helyettesítheti magát, hogy milyen típusú a kérdés, bizottsági vagy tanácsi alkalmazottal. És költségvetési vitákban nekünk komoly szerepünk lesz a plenárison, dönthetünk bizonyos külügyi politikák finanszírozásában, és ha a főképviselő Indiában van, akkor nem adhok módon képviselteti majd magát nálunk, hanem előre meg lesz jelölve, hogy témafüggően ki köteles őt helyettesíteni, és ilyesmi nem múlhat egyes eljárások sikere, hogy mondjuk a főképviselő nincs itt. Összefoglalva tehát a, a költségvetési kompetenciák, az ellenőrzési kompetenciák megnőnek, a kül- és biztonságpolitikában mérvadó szavunk lesz, politikai lehetősége lesz a parlamentnek arra, hogy beleszóljon ebben a politikába a közösségi módszer garantálja ezt majd, mert noha a kompetenciák ö, ott maradnak, ahol voltak, tehát nyilván nem lehet az, hogy ö, kormányközi testületek, mint a tanács ö, nyilvánuljanak meg közösségi politikákban is fordítva, és ez a erős, kiterjedt a szalanaihoz képest sokkal nagyobb szolgálat valóban az egész EU-t szolgálja majd. Mindenki eddig külön utakat követett és külön volt okos, most a három intézmény kompromisszuma és Eston asszony két kalapossága, ez ugyan bonyolult, de, de lefektetett kompromisszum lesz, és sok olyan tekintetben, ahol eddig még bizonytalanság volt, most világos, átlátható lesz a rendszer. Nyilván vannak olyan dolgok, amelyeket nem sikerült elérnünk, de az együtt, hogy ez egy kompromisszum, és tudjuk, hogy mindent nem lehet megnyerni, és mindent nem lehet elveszteni, az a mérleg a javunkra billen el most. A jelenlegi helyzet nagyon erősen előre nyomja a parlamentet, lehetne még több a szerepünk, de váratlanul sok kompetenciát fogunk megkapni, ha ezt időben tető alá hozzuk. Jeruzsolszki kollégától hallottam itt hátulról. hogy az úgynevezett Agenda Balance szolgálatában van most is ő is, nagyon sokat tett ezért, hogy ez a szöveg ilyen legyen, kiegyensúlyozott legyen az intézmények között. <laughs> Und uh, auch das haben wir, hat der Rat schon am 3. Mai. Ja, mindig összekeverem a gender és az agenda szót elnézést. Gender balance-ről volt szó, mondja a felszóló. Beírtuk az első részbe, hogy ha 2013-ig nem sikerül elérni a célokat, akkor a felülvizsgálati időszakban még egyszer meg kell vizsgálni, hogy milyen eszközök szükségesek ahhoz, hogy azok végül is megvalósuljanak. csak fogalmazta meg ezt, és jó, hogy ezek az érdemi kérdések felmerülnek a kompromisszumban, úgyhogy azt hiszem elégedettek lehetünk a javaslattal. Köszönöm. I can only... Köszönöm szépen. Csak sajnálom, hogy nem vagyok olyan fiatal, hogy munkára jelentkezem az új szolgálatban. Volt egy... Van egy fenntartásom, tehát az a kapcsolatban, amit a Brock úr mondott, egy új karrier a szolgálatban mindenki számára nyitott. Persze az eurónak nem szabad elmozdulnia. Tehát lehet teremszolgaként is kezdeni, mondja Brock úr. Most pedig Gualtieri úrnak adom meg a szót, mert részlet a tegnapi vitában, és akkor megadom a szót a koordinátoroknak. Franka úr, Nejcasszony és Tenok úr. Azután Szarius Volszki, Janyez és Lőzing kollégák és Lunacek kolléganő és koordinátorként szót kér ma. Én is szeretnék szólni koordinátorként, hogy vissza kellene mennem a koszovói parlamenti közülés ülésére. Guatieri úr. Grazie. Ma jó. Uh... Eh, Köszönöm szépen. Brokur, legutóbbi kijelentéseiből indulnék ki. Kompromisszumról van szó, amelyeket egyeztet, amelyet egyeztetések során értünk el, vagy értek el a különböző intézmények. Hozzáteszem, hogy ez egy olyan kompromisszum, amelyet konzultációs eljárása alapján ö, indítottunk el. Tehát ne felejtjük el, hogy amikor elkezdtünk erről tárgyalni, akkor a parlamentnek még csak konzultációs szerepe volt. A dokumentumnak alapvetően két pillére van, az Eston javaslat, illetve a tegnapi egyeztetés eredménye. Ez is mutatja, hogy a parlament konzultációs hatásköre nagyon jó hatékonysággal megvalósult. Gyakorlatilag részleges együttdöntésről van szó, és módosítottunk egy olyan dolgot, ami sokak szerint annak idején módosíthatatlanak volt ítélve. Nos, azt gondolom, hogy a folyamatban jó eredményt értünk el, érdemi szempontból is. A lényeg az volt, hogy egy kettős rizikót elkerüljünk el kell kerülni az, hogy egy kicsi és nagyra törő tervekkel nem rendelkező szerz, ö, szolgálat ne jöjjön létre, illetve azt is el kellett kerülni, hogy ne legyen átfedés a bizottság létező szolgálatai és az új külügyi szolgálat között. Ez volt tehát az egyik rizikó. A másik pedig az, hogy egy olyan szolgálat jöjjön létre, ami eltér módszereiben a közösségi módszertől. Tehát egyrészt egy nagyra törő komoly szervezetet szeretünk volna elérni, amelynek széleskörű hatásköre van. A másik dolog, amit el szeretünk volna érni, pedig az, hogy közösségi módszerekkel dolgozzon. A különböző módosításokkal a pénzügyi, tehát a finanszírozási eszközök, illetve a biztos jogkörével kapcsolatban benyújtott módosítások hatékonyak voltak, illetve a válságkezelésre vonatkozó módosítások is elérték, vagy beváltották a hozzáfűzött reményeket. Aztán nagyon fontos az is, hogy a, hogyan működjön a, hogy hogyan nézen ki a peacebuilding és a eh, crisis management szerkezete, amelyeket a bizottság, illetve a tanács eh, szab meg. Nos, ezek olyan dolgok, amelyek fontosak voltak a parlamentnek, és egyfajta egyensúly teremtenek a közösségi és a eh, tagállami megközelítés között, illetve a polgári és a katonai szempontok között. Nagyon sok technikai részlet hangzott el a tegnapi egyeztetésen, de az volt a lényeg, hogy a bizottság külügyekkel foglalkozó szolgálatának megfelelő feladatot adjunk. Itt Megvan például az is, itt szerepel például az is, hogy pontosan definiáljuk a különböző kiadási típusokat, aztán a, az auditra vonatkozi védelmi záradékokat, vagy az Olafra, és a, és a számad a bőszékre vonatkozó megfontolásokat. Mindez azt, érdemény, azt eredményezi, hogy a földrajzi és a nemek közötti egyensúlyt megerősítettük. Ugyanakkor nem sikerült elérni az eredeti javaslatot, de a jelenlegi feltételek mellett mégis jó eredményt értünk el. Ennél többet azt hiszem, hogy a parlament nem is többet érhetett volna el. Kérdés, hogy a tagállamok a tanácsban mindent megtettek-e ennek érdekében. Brock úr utalt a munkatársak összetételre, illetve a parlament szerepére. Egy tíz pontos nyilatkozatban az első pontra hívnám fel a figyelmet, a tizedik pont pedig a közös biztonsági politika költségvetéséről szól, a legfontosabb missziók esetében meg kell erősíteni a közös biztonság és külügyi politika szerepét, tehát hogy átlátható legyen a költségvetés. A tárgyalások eredményét nekünk kell kiértékelni, mint szakbizottságnak, illetve a frakcióknak. Az értékelés végén, vagy az elemzés végén dönthetünk arról, hogy a parlamentnek ezt támogatnia kell-e. Illetve, hogy, hogy támogatjuk -e az, hogy a júliusi plenárison elfogadjuk a Brock-Verhofstadt jelentést. A szakbizottságunk és a többi érintett szakbizottság nem szabad, hogy előzetes megfontolásokkal éljen. Ahogy Brock úr említette, rendelkeznünk kell azon eszközökkel, amelyek lehetővé teszik, hogy júliusban el tudjuk fogadni a jelentést a plenárison. A frakciók, az érintett szakbizottságok pozitív értékelése szükséges ehhez, természetesen. Gracias, señor presidente. Eh, Szala Franco, úr, köszönöm szépen, elnök úr. Két csoportba osztanám az észrevételemet. Az egyik a tartalmi, a tartalmi megfontolások csoportja, a másik pedig az eljárási megfontolások közé. Először is szeretnék köszönetet mondani a tárgyaló csapatnak. Azt hiszem, hogy nagyon komoly előrelépések történtek a tárgyalások során. A legfontosabb talán az lenne, hogy a külügyi főképviselő elszámoltathatóságát növeljük a parlamenttel szemben. Van néhány elrendezendő dolog még, és a két kiváló jelentéstevőnk is tudja ezt. azaz hogy ugye ez egy olyan dokumentum, amelyet négy fél tárgyalt ki, és Ugye az a kérdés, hogy lehetőség van -e még arra, hogy módosítsuk ezt a dokumentumot, avagy nem, és akkor csak az időket vesztegetjük. Van itt két dolog, amelyek nem párhuzamosan működnek. Először is egy politikai megállapodás elszentelése, illetve a parlament együtt döntéses jogköre. Mindenképpen aláhúznám a politikai megegyezés lényegét és fontosságát. A pénzügyi szabályok, illetve a munkatársak összetétele mindenképpen ez megállapodás részét képezi. Annyit szeretnék csupán mondani, elnök úr, ezzel, hogy ennek a politikai megegyezésnek milyen nagy a jelentősége az egész tárgyalási folyamatban ez volt a legfontosabb elem. Brock, ha valóban úgy van, ahogy Brock úr mondta, és részleteket még változtathatunk, még lehet módosításokkal élni, akkor néhány észrevétellel élnék, amelyeket talán figyelembe lehet venni így a politikai megállapodás után is. Az egyes pontban ahol arról van szó, hogy a, külügyi politi- hogy a külpolitikát hogyan kell nyomon követni. Különböző elnökségi ülésekről van szó, szerintem itt kiterjesztett elnökségi üléseket kéne írni. Aztán négyes pont. Van egy olyan csoport, amely a tanácsi titkos dokumentumokhoz hozzáfér. Itt az olvasható, hogy a szerkezetet megtartjuk, aztán az olvasható, hogy a főképviselő a létező struktúrákat módosíthatja. Úgy vélem, elnök úr, hogy a parlamentnek is meg kell adni itt a szerepét, tehát ne a főképviselő egyedül döntsön erről, hanem a parlament is. Szerintem elképzelhetetlen az, hogy egy oldalon változtassa meg a jelenlegi struktúra, struktúrát a főképviselő. Ötös pont meghallgatások. Az Európai Unió delegáció vezetőinek meghallgatásairól van szó. Azon delegációkra gondolok, amelyek fontos régiókat, országokat érintenek. Én azt szeretném, hogyha az informális szót, az informális eszmecsere jelzőjét törölnék hiszen ez nagyon fontos a parlament szempontjából. Ha ezt kihúzzuk ezt a szót, azt, azzal nem teszünk rosszat, Viszont, hogyha nem kielégítők a meghallgatások, akkor ez a jelző csak rosszat tesz. Még egy dolog, elnök úr, azzal kapcsolatban, hogy ez a parlament pontosan mit próbál elérni, és ne felejtjük el a plenárison elhangzott beszédet, amely a amit a bizottság tett a közösségi módszer alkalmazásáról a új szolgálatban. Arról volt szó, hogy a munkás, a munkatársak egy része a parlamenttől, egy, a bizottságtól egy része a tanácsról, és egy harmad része pedig a különböző diplomáciai missziókból eredne. Na most az itt a gond, hogy a tanács, illetve a bizottság szakértőinek száma jelenleg eltérő. Hogyha a tagállamok diplomáciai képviseletei egyharmatot kapnak, a bizottság és a tanács pedig 60-at, akkor ugye van 10 százalék, aminek nincs gazdája. Jó lenne, hogyha a parlament tárgyalói fővilágisítanának arról, hogy mi is a sorsainak a 10%-a. Aztán eljárási kérdések. A főképviselő asszony a plenáris előtt tesz majd egy bejelentést, vagy egy nyilatkozatot ezen tárgyalások egyezményéről. Én persze azt szeretném, hogyha a tartalmat ugye módosítanák úgy, ahogy mondottam, hogyha júliusban el tudjuk fogadni az állásfoglalás tervezetet a plenáris ülésen, az mindenképpen jó lenne, és ezzel ugye megadnánk a dolgok jövőbeni menetét. A határidőkkel, az ütemtervel kapcsolatban kérem, hogy világosítsanak fel arról, hogy mi is a helyzet. Hétfőig lehet valóban benyújtani a módosítókat? A Verhofstadt Brock jelentésben. Brock úr meg azt említette, hogy ő holnap fog beterjeszteni módosításokat. Akkor most mi a valós határidő? nagyon jó lenne, hogyha mielőtt bárki sajtótájékoztatót tenne, velünk itt a szakbizottságban konzultálna előbb. Köszönöm, hogy az elnök Négy asszony. Meneer de voorzitter, collega's. Elnök úr, kedves kollégák, engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy gratulálok Brock úrnak. Tehát eh, gratulál Brock úrnak és a kollégáinak. Sokkal jobb eredményeket értünk el, mint amire számítottunk. Nagyon távol eső, egymástól eltérő véleményénk voltak az elején. Nagyon nagy szakadék volt a tanács és a parlament között az egész kérdést illetően például a költségvetési alapokat illetően, és a parlament a parlamentnek a költségvetés ellenőrzési szerepét illetően, amely a szolgálat felépítését illeti. Tehát gratulálok a három tárgyalónknak. Vannak, van sok pozitív elem, amelyet ki lehet emelni. Az egyik az, hogy 60%-a a munkatársaknak állandó közalkalmazottja, köztisztviselőjekkel legyen az EU-nak. Így lehet garantálni, hogy a delegáció vezetők reméljük, hogy informális kapcsolatokat lehet fel venni, és megfelelő garancia lesz majd a közös politika monitoringja szempontjából. A parlament részt vesz majd a választási megfigyelői delegációk tagjait, és a parlament kiválaszt, hogy ezek pozitívumok, hogy részt vesz ebben a parlament. Ami a válságkezelést és béketeremtést illeti, szolgálat jövőbeli struktúrának elemeit képezik majd. Ez szerepel az megállapodás tervezetben, megtalálják ezeket az információkat. A külügyész szolgálatnak lesz egy olyan osztálya, amely támogatni fogja a főképviselő asszonyt az Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolatai ápolásában és ezt tervezte a Lisszaboni szerződés is, amúgy, illetve ez összefüggésben van a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatartást illetően, és az elszámolhat, elszámoltathatóságot illetően, ami harmadik országokkal való kapcsolatot illeti. Azt hiszem, hogy ez támogatni fogja majd a parlamenti delegációkat, tehát összekészében véve. Meg vagyok elégedve, a frakcióm is meg van elégedve, mert úgy érezzük, hogy valóban a tárgyalások felülmúlták elvárásainkat, ami az egésznek az ütemtervét illeti, az időzítését, egyetértünk azzal, hogyha lehetséges, fontos döntéseket a júliusi ö, plenáris ülésen kellene hozni. Ha ezt el lehetne érni, ezt persze meglátjuk, hogy sikerül ezt elérni. Ez attól is függ, hogy a szövegek milyen gyorsan érkeznek be, és a parlamenti bizottságok milyen gyorsan tudják elvégezni a munkát. Ha nem lehet a júliusi plenáris ülésre elkészíteni, akkor Szelefránk úr javaslata, ha jól értettem, hogy arra vonatkozott. Tehát, hogy egy állásfoglalást fogadjunk el, a legfontosabb elemeket tartalmazó állásfoglalást, ezzel fel lehetne gyorsítani az egész csomagon való munkálkodásunkat, de szerintem nem, remélem, hogy júliusban el tudjuk fogadni a különböző szövegeket, sok jó szándék, jó akarat szükséges mindenhez. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy azt szeretném elmondani, elkerülhetetlen volt, kedves kollégák, hogy az új Lisszaboni szerződés hatályba lépésének köszönhetően az új intézményi feltételek hatályba lépésével, az első szövegek elkészítése, az első viták, az Európai Külügyi Szolgálat kapcsán, hát ez elkerülhetetlen volt, hogy egyfajta vákumhoz vezetett ez, amikor az Európai Unió külügyi képviseletéről van szó. Azt kell garantálnunk, hogy ezt a vákumot ki tudjuk tölteni mielőbb, mert senkinek nem szolgálja érdekét, hogy ez folytatódjon, Üdvözlöm ezt a megállapodást, saját magam és a frakcióm nevében köszönöm szépen, mondja az elnök. Arról kell önöket tájékoztatnom, hogy az a pont, amely ezt a napirendi pontot követte, Cooper úr nem jön ma, hanem majd legközelebb. És köszönöm szépen Cooper úrnak, hogy megértette, hogy sajnos el vagyunk csúszva. Köszönjük szépen Cooper úr megértését. Azt gondoltuk, hogy lesz elég időnk, hogy Cooper úrral is megfelelő vitát tudjunk folytatni, most pedig Luna csak asszonynak adta meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A zöldek nevében, az EFA zöldek frakció nevében szeretném megköszönni a három tárgyalónak a kiváló működés munkáját. Ketten itt vannak, Köszönöm szépen a parlament nevében végzett munkájukat. Ez egy nagyon nehéz, de jó lehetett. A hozzám, az előttem szólókhoz hasonlóan én is úgy gondolom, az elején mi nem számítottunk ennyi mindenre, hogy ennyi mindent érünk el. Persze reménykedtünk benne, ezt akartuk, de ne, álmod is emeltünk van arról, hogy ennyi mindent elérünk. Sok mindent meg tudtunk szerezni, úgymond, amit nem terveztünk, ami frakciónk úgy gondolja, hogy nagyon sok területen igen nagy előrelépés történt, az átláthatóság kapcsán, az információhoz való hozzáférés kapcsán nem fogok mindent megismételni, ami elhangzott, ami a két nyilatkozatot illeti. Ashton asszony azt mondta, hogy a plenáris ülésen fog ezeket felolvasni, és majd a hivatalos közlönyben megjelenik ez a két nyilatkozat. Nem is lesz kötelező érvényű, de azért mégiscsak valamifajta jogszabály jellegű dokumentumokról lehet majd beszélni. Három dolog nagyon fontos volt számunkra, amelyeket meg lehet szerezni, el lehetett érni a fejlesztés és a pénzügyi eszközök. Mindenképpen a bizottság hatája alá tartoznak. Ez nagyon fontos volt mindenki számára itt, legtöbben úgy gondolják, hogy a fejlesztési intézményeknél dolgozók tudják, hogy a fejlesztés ne kerüljön a külügyek alá. Néha a külügyi és a fejlesztési célok egymásnak ellent mondanak. Az elején az Aston javaslatban, a tanácsban semmi sem volt, nem szerepelt semmi az emberi jogokról. És sikerült elérni, hogy lesz a székhelyen egy emberi jogi ö, osztály, és minden delegáción belül lesz egy emberi jogi ö, pozíció. A én nagyon sokáig civil társadalomban dolgoztam, mielőtt politikussá váltam, és tudom, tudni kell, hogy a civil szervezetek, az emberi jogi aktivisták, olyan emberek, akik független médiát, újságírás képviselnek, ők, nekik jó tudni ezeknek a szervezeteknek, hogy minden EU delegációban van valaki, akihez fordulhatnak, emberi jogi kérdésekben, ahol meghallgatják őket, segítik őket, annak érdekében, hogy jogaikat érvényesíthessék. A másik dolog, ami a munkatársakat illeti, hogy a nemek közötti egyenlőséget, egyensúlyt garantálni kell, ez a, a diplomáciában azért nem tudom, van talán néhány kivétel, van néhány olyan külügyi szolgált, hogy ugyanannyi nő dolgozik, mint férfi, én még nem találkoztam ilyennel, de ez is nagyon fontos. Ezeket akartam elmondani Kanadában. Kanadában, jó. Tudom, hát persze. Egy példa azért nem elég, szerintem. Legalább egy harmada kellene. Jó, akkor meg a 50-50-t, az egyenlő. Tehát az egy, nemek egyensúlya nagyon fontos. És a földrajzi egyensúly, a földrajzi megoszlás is egységes kellene, vagy, vagy az egy dolog, ahol eredményt értünk el, az új struktúra, megfelelő struktúra, a közös kül- és biztonságpolitikai missziók számára, tehát az, hogy lesz valami új, és hogy a közös védelmi és biztonsági politika területén szeretünk volna még ezt kiegészíteni a válságkezelési elemmel, de úgy van egy olyan opció, attól függ persze, hogy Kevin Ashton hogy fog eljárni, akik őt támogatják, hogy tudnak, hogy tudják ezt új aspektus beépíteni, amely annyira kiemelté tenni az Európai Uniót. Tehát a válságkezelés, a konfliktus megelőzés, béket építés, béket teremtés kiemelt szerepet adna az EU-nak. Én ezt akartam elmondani, ezért nagyon pozitív. Szerettük volna persze, ha állandó politikai képviselők lehetnek, nem pontosan ezt értük el, de ezt el lehet fogadni szerintem. Ezért ez nagy eredmény. Tehát még egyszer elmondhatom, hogy nagyon sok mindent kaptunk. Köszönjük szépen ezt a sokat, ami az ütemtervet illeti. Én azt hiszem, hogy jó lenne, a júliusi plenáris elé terjeszteni ezt az egész javaslatcsomagot, ami a költségvetést és a ö, személyzeti szabályzatot illeti, ö, azt ha nem érjük el júliusig, szeptember-októberben azért elérhetjük. Az is világos számomra, hogy még sok tárgyalást kell folytatni Ashton asszonynal, ezzel kapcsolatban is még nem történt meg, de szerintem nagy lépést tettünk előre, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a parlamenti képviselők is emberek, tehát abból indulhatunk ki, hogy a mi emberi jogainkat is megóvták, megvédték. Ezt a dimenziót, tehát figyelembe veszük. Tának úr, köszönöm szépen, elnök úr, az én frakcióm kicsit másként gondolkozik erről, vegyesek az érzelmeink és a véleményünk, de gratulálok Brock úrnak, Jeri úrnak, Ferhastat úrnak, mert megóvták, megvédték a parlament hatásköreit. Ahogy említettem, mi inkább egy ilyen tanácsi, kormányközi megközelítés képviselők. Hál' Istennek a legnagyobb félelmeink nem következtek be, és én azt gondolom, hogy Kevin Ashtonnek ez a kisbabája, ez a teretmény, még nem tudjuk, hogy mikor indítjuk be az egész szolgálatot. Remélem, hogy októberben már működik ez a szolgálat, de lehet, hogy túlságosan optimista vagyok. És lenyűgöz engem az is, hogy hogyan tudtuk elérni ezt a de facto hatáskört, kinevezési hatáskört. Nemzeti parlamenteknek nincs ilyen. A lengyel parlamentnek van, azt hiszem, hát a brit parlamentnek nincs joga brit nagyköveteket megvizsgálni, vagy külön megbízottakat. Tehát ilyen ellenőrzési funkcióval nem szoktak jelen, jelez, rendelkezni a nemzeti parlamentek. A parlamenti ellenőrzés is belopakodott a dokumentumba. Igazából itt az együtt döntési eljárás alkalmazásáról lett volna szó alapvetően az ellenőrzés területén, a közös biztonságpolitika ellenőrzése szempontjából nagyon érdekes ez a fejlemény. Egy ponton észrevettem, a dokumentumon az szerepel, hogy az európai, a közös biztonság és védelmi politikai misszióknál a költségvetés ellenőrzés szerepe említése került, de aggódom amiatt, hogy a nemzeti parlamentekre alig kerül ö, szó róluk, tehát hivatkozás alig van. Mint említettem, ez nagyon-nagyon fontos, ez a kül- és biztonságpolitika, kiváltképpen a NEU parlamenti közülésének feloszlását követően ha, nem, nem, nem, azt hiszem, hogy nem jó, hogyha minden ilyen hatalmat magunkhoz ragadunk, el fogjuk idegeníteni a nemzeti parlamenteket. Szerintem jobban bele kellene vonni a nemzeti parlamenteket ezen ellenőrzési folyamatokba, ami az állandó politikai képviselők szerepét illeti. Elfogadom persze néhány ö, külügyminisztert kihagytak, aztán visszahoztuk őket, a folyamatba, és ha jól értem, Jól csak azt mondta, én ezt nem láttam, az került elő, hogy lesz nem tudom, hogy a földrajzi, regionális oltatozás garantáló pontok visszakerülnek a, a delegációkhoz. Ebben a bizottságban sokan úgy gondolják, én azt gondolom, hogy az érdem és nem a nemek, a nemi és földrajzi hivatatozás kell ö, szerepet játszol, amikor valakit felveszünk. Tehát az érdemek, az eredmények nagyon fontos szerepet játszanak. Van egy kis következetlenség a dokumentumon belül, mert ö, ugye itt van a földrajzi egyensúly, aztán van egy Európai Parlamenti Szakbizottság, amelynek összetételét nem szabad megbolygatni. Akkor is, Egyetlen brit vagy francia tagja sincs ennek a bizonyos bizottságnak, de miután a, French, miután a francia és angol katonák alkotják a legtöbb Európai Uniós missziót, kicsit furcsa, hogy nem szerepelnek ebben a bizonyos bizottságban. Tehát tudom, hogy az én országomat, kiváltképpen a külügyminisztériumot aggasztja az, hogy mi is a szerepe a nemzeti konzulátus és az Európai Külügyi Szolgálat konzulátusok között mi a viszony, ezt szeretnénk tudni, elnök. Köszönöm szépen. Vigenin úr két szót. Ő az egyik koordinátor. Vigenin úr. Csinálom még. Nagyon röviden. Látjuk, hogy nagy a konszenzus ebben a teremben, ami az eredményeket illeti. Nos, mi mit is tartunk fontosnak? Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy júliusban ezt az asztalra tudjuk letenni. Én persze értem, hogy ez nehéz, de már megvitattuk ezt, hogyha eredményt, megállapodásra jutunk, akkor annak ellenére, hogy néhány kérdésben lehet, hogy vannak nézeteltérések, következően ami a személyzeti szabályzatot illeti, a státuszt szerintem mégiscsak ezt a szolgáltat föl lehetne állítani nyári szünet után. Köszönöm, mondja az elnök. Szerűszolszki úr. Szeretném kimenteni magam, Emma Brocknál, mert már ő hallotta megjegyzésemet. Meg fogom ismételni azt, tehát ugye gratulálni kell, meg kell dicsérni a képviselőinket, a tárgyaló, főtárgyalókat, akik ezekben a nagyon nehéz tárgyalásokban oroszlán részt vállaltak magukra. Nem tudom, hogy három és fél intézményről van ez szó, a parlament azt szerintem másfél intézmény, tehát akkor négy intézmény, nem? Elmár? Hát veled aztán még több. Nos, mint a parlament többet jelent, mint más, mint egyet. Most nem tudom, hogy a, a közösségi esítés területén hova is jutottunk, hát nagyon élvezem ezt a sok siket amit elértünk, de eredményeket értünk el a politikai és költségvetési elszámoltathatóság területén, bár nem tökéletes a helyzet. De ha meg kell néznünk, hogy hogy is állunk, hol is állunk, hol álltunk Madrid előtt, és hol állunk a Madrid után, jobb lenne egy másik dokumentumot, egy táblázatot készíteni. És a titkársághoz fordulok, hogy az a AFET május harmadik verzióját vessük össze a madridi verzióval. Összegészében azt mondanám, hogy a pohár félig tele van, jobban tele van, mint az elején, de még sincs tele a pohár. Ha visszatekintek, nem is olyan régi időszakra, E- már Brock is ugye sok időre tekintett vissza, hat év az AFED-ben, nagyon is ambiciózus jelenség volt a mi bizottságunk, és mindig is csodáltam Elmar Brockot, mert Brock és jó magam esetében sem könnyű igazságosnak lenni, de ő sokat küzdött. De szeretnék hozzáfordulni arra emlékszem, hogy el már mindig küzdött, nem mondom, hogy kikkel, de a nagy affettért, a nagy parlamenti szerepért küzdött. Tehát nagyon ambiciózus volt mindig is. És szeretem az önök figyelmét felhívni arra, hogy még mindig van mozgásterünk a döntéshozatal területén, éljünk ezzel teljes mértékben, ezzel a potenciállal. Jobban, mint a madridi. Többet kell lennünk, mint a madridi dokumentum. Pozitív a hozzáállásom, de két hiányosságról szeretnék azért beszámolni, ami a politikai elszámoltathatóságot illeti. Ez azért hiányos, mert nincsenek politikai képviselők. Külügyminiszterek, a rotáló elnökségek nem helyes választatnak erre. Tehát hat havonta rotáló elnökség, hat havonta újabb urakölgyek jönnek hozzánk, minden megtesznek, minden tőlük telhető, de jó lennének, ha lennének állandó politikai képviselők, és nem csak egy. A második hiányosság, és nos hát nagy meglepetés talán, ami a földrajzi képviseletet illeti fenntartásaim vannak, és hogy lehet elkerülni azt, hogy az új diplomáciai szolgálat a kezdetektől fogva a 27 tagállam és nem a 15 EU tagállam szolgálata lesz. Ilyen kockázat viszont fennáll. Mi is a varázs formula? Gratulálok Elmának, megtaláltam, mert arról van szó, hogy minden EU tagállamnak jelen kell lennie, de emlékeztetnék arra, hogy ez a formula a 27-es cikkeiben szerepel már a szabályzatban, de ez nem egy többet hozzáadott érték. Ami új, az a 2013-as felülvizsgálat, ami új az egyensúlytalanság korrekciójára vonatkozó intézkedések, de most jönnek a kérdéseim. Miért várjunk, ha már csak 25%-ban érik el az új tagállamok a célkitűzéseket? Három év múlva is ez lesz az arány. A 25%-át értük el az elmúlt 7 évben a Relaxben, most lesz változás pár éven belül? 25%-os teljesítményi arány az javulni fog? Jó, persze ez, de nem elegendő. Jean Monnet memoárjából idélnék, semmi sem lehetséges. Férfiak, az emberek brok nélkül például, nők nélkül. Jean Monnet szavait azért nem változtathatom meg, de intézmények nélkül semmi sem tartható fenn, mondja Jean Monnet. Azt hiszem, ez le lehet fordítani angolra, semmi sem lehetséges. Az ember nélkül, emberek nélkül, de senki sem tartós, fenntartható intézmények nélkül. Akkor miért ne használjuk meg a 401 kötőjel 2 per 2004-es szabályzatot alkalmazni, mint bevált már. Az érveim arról szólnak, 36 delegációvezető van ebben, 5 politikai frakcióból, 15 tagállamból, nem csak új tagállamokból, hanem légiekből is, Németország és Olaszországból, 261 képviselőt képviselnek. Engedjék, én szeretném, ha mindannyian szavazhatnának arról a kompromisszumról, amelyet ez nem a vége a történetnek, a az eljárásnak követnie kell. Én a személyzeti szabályzat vonatkozó afeti vélemény, afet vélemény megfogalmazójaként várom az újabb eredményeket. Igen. Még egy kérdést tennék fel. Jó lenne tudni, hogy mi a jogi státusza ennek a politikai megállapodásnak. Mennyire kötelező érvényű, kötelező érvényű-e Ashton asszony utódjának, és miért ne tegyük egy kötelező érvényű intézményközi megállapodásszerű dokumentumba, amely egy bevált eszköz, és a kitemített szabályzatot is ide tenném még. Tanok úrral reagálva szeretném elmondani, szerintem az érdemet és a felezi képviseletet nem szabad egymásra szembeállítani, mert az érdem nem független a földrajzi helyzettől. Most pedig arra szeretném őket tájékoztatni, hogy tolmácsaink háromnegyed hétig maradnak. Azután tolmácsok nélkül kell ö, dolgoznunk, még mindig szeretnének hárman is kérdést feltenni, aztán Brock úr fogja majd a vitát lezárni. Most pedig szeretném kérni a delegáció ö, delegációk értekezetnek elnökét, hogy ragadja magához a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Hál' Istennek nagy konszenzus övezte ezt a kérdést. Egyetértek a előttem felszólalók le- többségében. Szeretnék én is gratulálni a tárgyalóknak, Gualtieri úrnak elsősorban, aki a szozdemeket nagyon jól képviselte. Azt hiszem, hogy a elért eredmények sokban felülmúlják azt, amit remélni mertünk. Nos, nagyon fontos az, hogy európeizáljuk ezt az intézményt, illetve a, parlamenti, a parlament szerepének felülértékelés, felülértékelése is fontos, vagy felértékelődése is fontos. a külügyi szolgálat létrehozásában. a nemzetközi delegációk elnökeinek, elnökök értekezletének elnökeként kértem szót. Brock urat és Gualtieri urat meghívom a július 7-i Strasburgi delegáció elnök értekezletre. Azt hiszem, hogy a külügyi szolgálatok mindennapi használatában a delegáció elnökök majd jeleskedni fognak, ezért is hívom meg az említett urakat. Tehát július 7-éről van szó, remélem, hogy önök ellátogatnak a delegációs elnökök értekezletére. Előre is köszönöm. Elnök, köszönöm. Lőzing asszony. Ja, trotz der die dank des Einsatzes der A parlamenti képviselők által elért javulások, javítások ellenére és nélkülük ez nem lehetett volna lehetséges. A GÜE nevében sajnos nem tudok csatlakozni ehhez a örömkórushoz, mert az a benyomásom, hogy ez a madridi megállapodás végül is az EU civil külpolitikáját gyakorlatilag lehetetlenné teszik, felfüggeszti, és olyan dolgokat próbál egymáshoz ragasztani, amelyek nem tartoznak egymáshoz. A katonai civil struktúrák összeragasztása számunkra elfogadhatatlan, és egyébként ráadásul nem is demokratikus, nem létezik a világon olyan külügyi szolgálat, amelynek mindkét területen kompetenciája lenne. Mi a külpolitikát, mint alternatívát nézzük, és nem mint kiegészítést, és sajnos nem beszélünk arról eleget, hogy itt közben a titkosszolgálatokról is szó van, és ez végképp nem demokratikus róluk ilyen módon megegyezni. Gyakran hallom itt ebben a házban, gyakran mondják a kollégák, hogy ez rendjén van így, mi a kritikánkat nem tudjuk véka alá rejteni. Azok köre, akik a titkos dokumentumokba a jövőben bővülhet, mondta Brock úr. Nos, ha ezt a kört bővíteni akarják, akkor kérjük, hogy a GÜE GL frakciót is kérdezzék meg ilyen döntések előtt. Grzsib köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék azokhoz, akik gratuláltak tárgyalási egynek. Brokkus szerepét kiemelni, a tárgyalásokban. Többféle dolgot szeretünk volna elérni a tárgyalások során, ezt már a kezdetekben megfogalmaztuk. Erről itt az AFED-ben sokat egyeztettünk, örülök annak, hogy ezek a dolgok megvalósultak. Sok minden megvalósult, tehát és ahogy ezt elmondtam, a jogi szakbizottságban és minden delegációban lesz egy ö, olyan kontakt személy, amely a civil szervezetekkel és az emberi jogokkal fog foglalkozni, ez, ezért lesz felelős. Ez nagyon fontos az üldözett személyek, illetve az emberi jogi aktivisták védelme érdekében. Tehát garantálni kell azt, hogy az Európai Bizottság küldöttségén van egy olyan személy, aki velük a kapcsolatot ápolja. Úgy tűnik, hogy mégse sikerült elérni száz százalékban azt, amit megcéloztunk. Nem sikerül nem sikerült minden egyensúlyt elérni, a nemi egyensúlyt úgy tűnik sikerült elérni, de a földre az egyensúlyt nem. 2013-ra 2013-ról beszélünk, de ne felejtjük el azt, hogy amikor az új tagállamok csatlakoztak, akkor a munkaerőpiaci hozzáférésnél volt egy átmeneti időszak. Aztán ez próbáltuk lerövidíteni, de a gazdasági válság miatt, illetve a gazdasági nehézségek miatt mégiscsak megvártuk ennek az átmeneti időszaknak a végét. Ezt ne feledjük el, amikor a dokumentumokat olvassuk. Szeretném, hogyha a megfogalmazás minden kétséget kizáró lenne az intézmények szerepére gondolok, tehát hogy melyik intézmény pontosan hány személyt delegálhat munkatársként az új szervezetbe. Hogyha ezt most nem tisztázzuk, akkor az nagyon bonyolítja a helyzetet. A jelentéstevőktől azt kérem, hogy precízebben a gyakorlatban hogy fog ez kinézni? A főképviselő mandátumot ad nekik? Egy miniszter fogja a trojkát képviselni? Vagy más koordinációs módszert fogunk használni? amely a parlament számára és a külügyminiszter számára is kielégítő? kielégítő? Ugye olyan külügyminiszterekről beszélek, amelyek a trojkát képviselik, és, és elszámoltathatóak. A nemzeti parlamenteket kizártuk. Azt hiszem, ezért komolyan kritizálni fognak minket a nemzeti parlamentek, hogy gyakorlatilag semmilyen szerepet nem kapnak ebben a folyamatban. Egyetértek azzal a kollégával, aki erre már korábban utalt. Jól ismerem ezt a problémát, sokáig beszélhetnék erről, saját tapasztalatról van szó. Emlékszem, hogy amikor nemzeti képviselő voltam, akkor milyen elvárásokat támasztottunk. Köszönöm, most Brock úrnak adom meg a szót. Ha 7 percben képes összefoglalni a lényeget, megkísérlem, elnök úr. A helyzet a következő. A nyilatkozatban az szerepel, hogy mindenkinek meg kell próbálni a saját intézményének a hozzájárulását megszerezni a, az egyezményhez, no addig ez nem válik jogi értelemben kötelezővé. A jogalkotási eljárás pedig eleve csak nagyon távolról érintett a megegyezés révén, ezt az elején is elmondtam. A szolgálati szabályzat a mérvadó számos tekintetben. Tehát lehet ezen még változtatni, de ha politikai megállapodás születik, akkor amennyire azt lehet, meg kell próbálni megőrizni, mert biztos mindig lesznek minden oldalon olyanok, akik szeretnék azt újra felbontani, újra fogalmazni. És ha egyszer valamit a ház azonban a többségél elfogadott, akkor azon ne lehessen változtatni. A politikai nyilatkozatokra vonatkozóan. Az alapvető költségvetési bizottság között megállapodás született. Ezt csak közösen lehet újra megváltoztatni. Amennyire én tudom, a kül- és politika ö, saját költségvetési kompetenciával fog rendelkezni, tehát ezen a területen a priori módon velünk kell konzultálni annak, aki pénzt akar. Eddig ugyanis mindig és jogosan voltunk elégedetlenek amiatt, hogy mindenért a Költségvetési Bizottság volt felülős, és a külpolitikát ugyanúgy kezelte, mint az összes többi területet, ez most megváltozik. A bizalmas információkhoz való hozzáférés ügyében. Ez megint csak egy intézményközi megállapodás, ez az öt fős betekintés, és ezt csak akkor lehet megváltoztatni, hogyha valamennyi résztvevője azt akarja. Vagyis a parlament nélkül ezt nem lehet megváltoztatni. 6-7 évvel ezelőtt volt ebben utoljára döntés, és a jövőben is most már csak úgy lehet, hogy minket is megkérdeznek. Belementünk abba, hogy informális eszmecserét folytatunk az, a tanácssal, Albertini úr és eh, Lady Ashton jelenlétében még az írásos megállapodás előtt, és ez egy nem, nem olyan típusú meghallgatás, mint eh, amin a biztosok, biztos jelölteknek kell átmenniük megválasztásuk előtt, hanem ez egy zárt ajtók között zajló, nyílt egyeztetés, és Ez az informális egyeztetés az, ami után a bizottsági elnök a főképviselőnek hivatalosan is levelet ír a történtekről. Ami a 60%-os minimumot illeti, hogy a tagállamok küldhessék a szolgálat alkalmazottainak legalább 60%-át, és köztük katonai és rendőri szakértők is legyenek. Ez számomra egyértelmű, bár lehet itt még játszogatni a számokkal, akár olyan értelemben, hogy még több legyen az, ezeknek az aránya. Nem hiszem, hogy ebből különösebb gond lesz. Az úgynevezett seconded staffot pedig csak különleges esetekre lehet kinevezni, tehát nem azt akarjuk, hogy olcsó nemzeti szakértőkkel öntsük nyakon a külügyi szolgálatot, hanem azt akarjuk, hogy erős, állandó testület legyen, amelyhez aztán csatlakoznak alkalmilag feladatonként még mások is. Franka urat tájékoztattam, az előadót tájékoztattam, már két bizottságot, a büdzsé, a költségvetés és a deve bizottságot is tájékoztattam ma délelőtt, és ma egy órakor pedig valamennyi néppárti AFET tagot is részletesen tájékoztattam a helyzetről. Ezt a tájékoztatási sort folytatom. Úgy gondolom, hogy egy ilyen fontos ügyben nagyon helyén való, hogy itt ne ö, a tanács maga jelenjen meg majd a sajtó hanem nekünk is közös képviselhető véleményünk legyen. Köszönöm javaslatait, azt mondjam, amelyeket az állásfoglalás indítványhoz megfogalmazott. Megpróbáljuk majd ezeket pontosítani. Egyes definíciók a szövegben lehet, hogy még javíthatók. Erre hajlandó vagyok, különösen a költségvetési területen, de minden csak Szelafranka úrral közösen fogok változtatni, mert ez a jövőre vonatkozóan is jó, hogyha egymással szemben a politikai elszámoltathatóságokán is nyíltak legyünk. A tagállamok nem sokat lehetett kezdeni. Most kezdünk egyáltalán csak hatást gyakorolni rájuk. Nyilván ez a politikai megállapodás amely még a jövőben is csak politikai értelemben lesz kötelező, de nem jogi értelemben, ez azt jelenti, hogy továbbra sem írhatunk elő semmit a tagállamoknak, tehát lesznek még gondok, de ez nem is baj, ez a nemzetközi gyakorlatban is így van az a lényeg, hogy ne lehessen egyoldalú nyilatkozatokat tenni a tagállamoknak nélkülünk, a tanácsnak sem, és a hivatalos labban, hogyha valami megjelenik, akkor ott, ott legyen az is, hogy hivatalosan a tanácsi határozat mögött ott áll, vagy nem állott a parlament is. Politikailag ez nem is képviselető, és nincs kedvünk ahhoz, hogy a tagállamok dolgába beleszóljunk, de nélkülünk ők sem tehetnek semmit. Ahhoz, hogy ennek a feltételei tényleg meglegyenek, kell most benyújtani ezt a jelentéstervezetet. Azt kérem, elnök úr, hogy ön legyen azon, hogy hétfőn, legkésőbb kedden lezáruljon a módosítók benyújtási határideje, és aztán, hogy utána hogy sikerül, mennyire gyorsan sikerül erőlépni, az még a jövő zenéje, de remélem, hogy menni fog a dolog. Na csak asszonynak köszönöm a javaslatot. Nyilván nem arról beszéltem az előbb, hogy a fejlesztési szomszédsági politikának alá akarjuk rendelni a külpolitikát, nem, csak a jövőben ezekre is tekintettel lesz majd a külpolitika. 2012 januárjában fog szerintem, és ez lehetséges szerintem, felállni a szervezet. Nyilván itt az eljárási szabályzat vizsgálatot is alkalmazni kell addig, meg megfelelő költségvetést kell teremteni még 2010-ben a 2012-es induláshoz, és meg kell fogalmazni az elég bonyolult átmeneti szabályokat is, tehát ehhez is kell idő, de szerintem nem irreális ez az elképzelés, hogy 2012-től működjön a szervezet. A plenáris döntés az eljárási szabályzat alkalmazására azonban csak a tanácsi határozat után történhet, és hogyha csalódnánk a tanácsi döntésben, akkor is van még mérlegelési lehetőségünk, hogy hogyan lépünk tovább. Szerintem egyébként a tanács nem fog ilyen csúnya lépést tenni, mert mindenkinek túl nagyok a tétek, a politikai tétje a kitáncolásnak most már nagy a közös megállapodásból, és a költségvetési ellenőrzés se pedig egyeztetünk, hogy az eddig tapasztalt visszásságok vagy számukra kellemetlen eljárások hogyan javíthatók. Eddig furcsa módon a tanács elnökét jobban bevonta még a Költségvetési Bizottság a saját munkájába, mint minket. Most reméljük, hogy a Gentleman's Agreement értelmében, meg amúgy is, most már leírtan is, nem csak bizottsági és tanácsi kompetencia lesz mindez, hiszen a költségvetés eleve parlamenti hatáskör, és most végre ez a külpolitikára is érvényes lesz. És elértük azt is, hogy az egyik oldalon, hogy, hogy ne ö, helyettes főtitkár vigye ezt a témát, hanem három biztos közösen, és hogyha a főképviselő helyettest akar, akkor azt ne feltétlenül a tanácsból válassza maga helyett, hanem legyen ennek egy rendszere, amely összefüggésben van a váltó elnökség rendszerével is, illetve a témának is megfelel. Ezt tehát úgy írjuk le, hogy aki helyettesíti Lady ashton annak mindig legyen közösségi legitimációja, ne adhok módon legyen kinevezve. Nem lehet például egy külügyminiszter, az ő helyettese, anélkül, hogy a tanács és mi is erre áldásunkat ne adnánk. Mert eddig sokszor felborult a földrajzi egyensúly ilyen helyzetekben. Nem akarok itt részletekbe menni, hogy ezt hogy értem hanem a jövőben a külügyi szolgálatba a felvétel elsősorban a képesség, készség, a földrajzi egyensúly elvei alapján fog megtörténni. És akár ha szükséges, akkor külön új intézkedésekkel is gondoskodni fog róla a rendszer, hogy a külügyi szolgálat kapcsolatban ne legyenek adhok kinevezések, személyes nyomulások. Azt hiszem ennyit lehetett most ennyi idő alatt leírni és megbeszélni. Köszönöm Lőzing asszonynak segítséget. Az Európai Uniónak nincsen titkos szolgálata, nincs is egyébként erre jogalapja, hogy ilyet létrehozzon, tehát a zene ö, ilyen alapon teljesen alaptalan. Köszönöm szépen. Köszönet a tolmácsoknak. Ők most el fognak menni, úgyhogy Gualtieri úr, hogyha hozzá kíván szólni, akkor azt angolul tegyük. to speak? Yeah, okay. But the... In English. In English. But, but maybe the call... No, just to... No, no, because they just yeah. came and